Witam Państwa z 15-minutowym opóźnieniem. 15 perces késéssel üdvözlök mindenkit. Vártunk arra, hogy nagyobb legyen a részvétel a képviselők részéről. Megfelelve a napi rendtervezet megváltoztatásának a 11-es ponttal folytatjuk a munkánkat, nem pedig a 10-essel. Ez pedig a 11-es pont a pesticidek fenntartható használatáról szól. Ribeiro asszony, a nevünkben a vélemény előterjesztője, a fő szakbizottság itt az ENEVI. Ahogy mondtam, a pesticidek fenntartható használatáról van szó. megfelelve annak az ennek, hogy ne legyenek káros az emberi állati egészségre. A cél az az, hogy megfelelő mértékben növényeket megvédeni, vagy alternatív módszereket sen kidolgozni, vagy nem vegyi jellegűek. Rendkívül fontos ez a téma. A médiában sok szó esik erről, fontos ez a fogyasztók számára. Nagyon sok ö, történet létezik ezen kérdések kapcsolatban. Az Emlészakbizottságnak a szövege már eh, létezik, és most azt kérem Ribeiro asszonytól, hogy eh, számoljon be erről a kérdésről nekünk. Um Köszönöm. Ez egy olyan téma, amely nyilvánvalóan eh, sokat vitatott téma, de ennek e- ellenére, vagy ezzel együtt a lehető legjobb tudományos adatokra kell alapítan, alapul, alapulnia a vitának. Úgyhogy eh, szeretném eh, kiemelni, hogy mennyire fontos, hogy a tagállamok eh, valóban megfelelő mértékben alkalmazzák a növényvédőszereket mennyire fontos ez a rendszer, hogy az alkalmazók megfelelő tanúsítványi rendszert engedélyek alapján működjenek megfelelő képzéssel. Világos célokat kell meghatározni, amelyeknek mérhetőnek és végrehajthatóan kell lenniük. Ezek a legfontosabb szempontok a végrehajtás során. Nagyon sok mentesítés van azonban, amely nem erősíti az előreláthatóságát a megvalósításnak és így nehéz a kutatásfejlesztésbe is beruházni, ezt figyelembe kell vennünk el a direktívában, nem nincs értelme olyan szabályokat elfogadni a jogalkotásban, amelyeket ukmuk fel lehet függeszteni, mert túlságosan sok mentesítés adható. Most inkább a felhasználási mennyiség helyett a kockázat szintet igyekeznek csökkenteni, és vannak olyan tagállamok, ahol nem létezik integrált védelem, ami pedig fenntarthatóbb mezőgazdasághoz vezetne kisebb költségekkel a gazdálkodók számára. Ezért megjegyzem, hogy tehát egy gyomírtók valóban fontosak, eh, eh, kártabírtószerek fontosak a mezőgazdaságnak, de leginkább az a fontos, hogy a gazdálkodók magasabb jövedelemszinthez jussanak, hogy legyen miből befektetniük annak érdekében, hogy igényesebb piacokon adhassák le a termékeiket. A minták 92%-a a jogi kereteken belül van, ami a szermaradványokat illeti, tehát alapvetően a rendszer megbízható, az európai gazdálkodókat meg lehet bízni, ugyanakkor az európai vizek kapcsolat, kapcsolatban is azt mondhatjuk, hogy egyre inkább csökken ezeknek a szertartalma, de fontos, hogy a szermaradványok ne szivároghassanak be a talajvízbe, meg kell védenünk a víztartalékainkat ezért puffer rendelkezésekre van szükség, ne juthassanak el ezek a szerek a tavakig, folyókig, óceánig, és meg kell tiltani azoknak a szereknek a használatát, amelyek a talajon keresztül leszivárodnak a talajvízig. Be kell ruháznunk a digitális mezőgazdaságba, úgymond, és kutatásokat kell folytatnunk, hogy melyek azok az anyagok, amelyek alacsony kockázati szintet képviselnek, amelyek nem és csökkenteni kell a hagyott szereknek a, a mennyiségét is. Fontos a nyomon követhetőség, fontos az információ rendelkezésre állása Európa szerte Fontos, hogy a tájékoztató szemléletformáló kampányokat megerősítsük az emberi egészséggel kapcsolatos vonalkozásokban, és a gazdálkodóknak tudniuk kell, hogy ezeket a szereket hogyan kell korrekt módon használni, és ezen kívül nem csak szemléletformálásra, hanem ösztönzőkre is van szükség. Nem elég, ha tudják, hogy kell használni a szert, erre ösztönöznünk is kell őket nem lehet ezeket a szereket teljes mértékben betiltani, de fontos, hogy afelé mozduljunk el, hogy lehetőleg minél kevesebbet használjunk hosszú távon. Köszönöm szépen képviselőnknek. Először az árnyékjelentéstevőknek adom meg a szót. Két percet kap mindannyiuk. Utána pedig egy percet kapnak a többi felszólalók. Először Ivar Padár kapja meg először a szót kettő percre. Head kolleegid, kõigepealt tänan arvamuse koostajat hea töö eest. Üldjoontes võib arra... Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a kitűnő munkáját összességében. Én eh, örülök ennek, viszont szeretnék egy kicsit eh, nagyobb átláthatóságot itt. Például az első javaslatban eléggé finom a megfogalmazása kockázati indikátorok azonosításával kapcsolatban. A bizottság ennél többet nem mond azonban erről. Sajnálatos módon a bizottság nem képes rendesen fellépni, és emiatt van az, hogy a tagállamok nemzeti kockázati indikátorokat alkalmaznak, és ez nem mutat megfelelő képet. Az irányelv negyedik függeléke üres ilyen szempontból. Én szeretnék itt erősebb megfogalmazást látni, például arra a kapcsolatban, hogy lehetne harmonizált kockázati indikátorokat alkalmazni. A kettes pontban arról beszélnek, hogy számos tagállam már megváltoztatta az eredeti célkötőzését, és ahelyett, hogy arra koncentrálnának, hogy csökkentik ennek a használatát, inkább a kockázat csökkentésre kocká, ö, koncentrálnak. Pontosan erről szól az irányelv, jobban kell kontrál, koncentrálni arra, hogy a peszticidek használatából fakadó kockázat csökkentsen, nem pedig a, a mennyiségi csökkentésről van igazából szó. A kockázat csökkentése nem biztosítja a célkitűzéseket minden esetben, tehát meg kell változtatni a megfogalmazást, tehát a mennyiség csökkentése nem garantálja a kockázat csökkenését. Négyes pont. Mit jelent ez, hogy az európai vizek tisztabb, tisztábbá válnak? Korábban azt hallhattuk, hogy a 99%-a a mintáknak megfelelt az irányelv standardjainak, de ne felejtkezzünk el arról, hogy azután vették a mintákat, hogy a vizeket feldolgozták, és más szempontból nem annyira jó a helyzet. Ötös pont. Nagyon fontos az, hogy a precíziós digitális mezőgazdaságra koncentráljunk, de ehhez PSG támogatásra van szükség, és a kapra kell tekintenünk. Madame McIntyre. McIntyre asszony. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani jelentéstevőnek. Nagyszerű munkát végzett megítélésem szerint, és összességében támogatom, kétség nem fér hozzá. Hangsúlyozni szeretném azonban azt, hogy mennyire fontos az integrált kártevő kontroll, kártevő kezelés. A hármas bekezdésben szerepel az, hogy el kell ismernünk, hogy az integrált kártevő ellenőrzésnek bizony része az a sok vegyszer, amelyet használunk, egy gyomírtók, rovarírtók, legitim eszközök, ugyanakkor nagyon fontos, hogy a precíziós gazdálkodás felé lépjünk előre, és csökkentsük a fizikai mennyiségét azoknak a kemikáliáknak, amelyeket alkalmazunk van egy szó a jelentésben, amely nem tetszik, az pedig a many sok kifejezés, hogy sok tagállamban nincs kellő elközeltség. Úgy gondolom, hogy ezt inkább a szám a néhány kifejezés, akinek kell cserélni, a néhány tagállamban nincs elközeltség, mert nálunk például hazámban kifejezetten tanszéke van a helyi egyetemennek, amely az integrált kártevő menedzsmentet szolgálja, tanítja. Tehát úgy gondolom, hogy a mezőgazdasági növénytermelési területen kívül fontos akár a trófusi fakitermelésre is figyelni, fontos a egy számos olyan vonalkozás is, amelyről, amelyről nem beszél egyelőre az anyag. Kiváló központok vannak Európa szerte, amelyek sok munkát végeznek ezen a területen. Yes, thank you very much, uh, Chair. I don't, I want to be... Köszönöm, elnök úr, rövid leszek. Hangsúlyoznám azt, amit az előző szólaló mondott, úgy gondolom, hogy nagyon jó ez a jelentés minden szerepel benne, ami nekem fontos volt, például a kockázat indikátorok harmonizálása a tagállamok között, az integrált kezelés, kártevő menedzsment, és úgy gondolom, hogy ezt érvényre kell jutatni a különböző tagállamokban. Én is általában is nyilatkoznék, még úgy gondolom, hogy valóban rendkívül fontos ügy a kártevőírtók használata hiszen ennek részeként különböző szereket használnak fel emberek engedély alapján, és nagyon sokszor igen sok érzemet vág ki egy-egy hatóanyag vagy növényvédőszer betétása vagy engedélyezése, azonban nem az a kérdés, hogy veszélyes egy anyag, hanem inkább az, hogy visszaélnek vele, rosszul használják. És a nem megfelelő használatot kellene megakadályozni nem pedig a betétást kellene azonnal elérni. Ezzel együtt, hogyha különböző aktív, tehát különböző hatóanyagok és növényvédőszerek listáját nézzük, akkor fontos lenne, hogy ezeket akkor lehetne csak használni, hogyha van integrált kártevő kezelőrendszer ennek részeként, és fontos, hogy, hogy a felhasználási engedély előírja ezt a fajta alkalmazást, integrált szemléletű alkalmazást. Uh, it's, uh, it's probably, uh, one of the... Valószínűleg az egyik olyan téma ez, amelyel kapcsolatban a legtöbb képviselő a legtöbb e-mailt kapja. Én nagyon keveset kapok a, a gazdáktól, főleg azoktól kapok, akik nem a gazdák közé tartoznak, akiknek csak egyetlen egy érdeklődés központja van, e, enni szeretnének, ez érdekli őket. Úgyhogy ezért mondom azt, hogy igen, kapok azért a gazdáktól is, de talán ö, olyan százat azoktól, akik szervezettebbek, ö, de mások számára olyan téma ez, akik számára, ha csak nem teljesen politikai szempontból buták, akkor felfigyelnek rá. Mit tegyünk ezzel kapcsolatban? Érdeklődéssel hallgattam Hagyman képviselőt, mint utolsó megoldást, illetve hogy milyen messze tudjuk ezt eltolni, és hogy tényleg ez legyen az utolsó lehetőség. Nos, hogy minden egyes peszticidtől megszabaduljunk, és egyáltalán ne használjunk semmit. Nos, ez az elképzelés talán onnan származik, hogy az embereket aggasztja az, hogy függetlene a kutatás, illetve ezeknek a felhasználása. Illetve, talán ami még fontosabb, hogy valós tanulmányokra van szükség a különböző peszticid koktélokról, ha az embereknek nagyobb lenne a bizalmuk ebben, és bízhatnának a tanulmányokban, szemben azok, amelyek néhány évvel ezelőtt születtek, és amikor arról volt szó, hogy ugye a szalonna jó az embernek, ez volt a reklám, de aztán, hogyha leolvastuk a kisbetűt, akkor gyakorlatilag azoktól származott ez, akik ebben az üzletágban tevékenykedtek. Tehát függetlenségre van szükség, illetve arra, hogy az emberek tényleg higgyék el, hogy független tanulmányok születnek. A legjobb módja ennek az, hogy több pénzt költsünk erre a területre, és a tényleg független tanulmányokra. Köszönöm szépen. Hojbus asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen. A kollégámat helyettesítem itt, Kátó asszonyt, aki árnyékjelentés készítő, úgyhogy az ő nevében beszélek. Csak egyet tud érteni Kato asszony Ruberó úrral, alaposabb ismeretekre van szükségünk a nemzeti akciótervek keretén belül, mert a tagállamoknak a peszticidek felhasználási mennyiségét, illetően célokat kell meghatározniuk. Célzottabb, átgondoltabb intézkedésekre van szükség olyanokra, amelyeket jól átgondolnak, és aztán a végén tiszteletbe is tartanak. Konkrétabb kötelezettségre van szükség az integrált növényvédelem terén, amelynek a megfelelőségi intézkedések részét kell képeznie a közös mezőgazdasági politikában. Az integrált növényvédelem egyáltalán nem közhely. Itt nem csak a peszticidek csökkentéséről van szó, és nem csak csökkenteni lehet őket, hanem el is lehet kerülni őket. Segíteni kell a gazdákat abban, hogy megtanulják azt, hogy hogyan lehet kiterjeszteni integrált növényvédő gyakorlataikat. A második dolog a véleményben arról van szó, hogy az élelmiszerekben található peszticid maradványok azt mutatták, hogy 97,2%-ban az EU-s szabályok az által meghatározott mértéket túllépik. Ez károsítja a talajt, a környezetet. És hogyha az egyes peszticidek maradványait vizsgáljuk, és főleg figyelembe veszük azt a tényt is, hogy több peszticidet is találnak egy-egy élelmiszerben, egy úgynevezett koktél hatás keretében, akkor megállapíthatjuk azt, hogy a környezetet még jobban kellene kutatni. Ha új genetikailag manipulált növényről van szó, amely rezisztensé válik, akkor lehet csak felhasználni ezt. Az állampolgárok most már ezt az őrültséget nem tudják tovább elviselni. Reméljük a parlament tesz valamit ennek érdekében. Angi úr, köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, van egy szakbizottság, amely foglalkozik ezzel a témával, nem főleg ezzel a jelentéssel, úgyhogy ami a molekulák engedélyezését illeti, erre nem szeretnék visszatérni. Ami az irányelvet illeti, először is köszönet Sofia Ribérónak, azt gondolom, hogy azt várják tőlünk, hogy egyes kérdésekben kompetensek legyünk, olyanokban, amelyekről nem volt szó. Például, hogy a helyzet más és más egyes tagállamokban, illetve, hogy a tervekben található intézkedések nem egészen pontosak, és az irányelve területe nincs lefedve mindenütt. Például, ami a közvélemény tájékoztatását illeti, vagy pedig a ö, levegőben való ö, ö, elszórást illeti. Nagyon fontos az időzítés. Szerintem a célok értékelése is rendkívül fontos, hogy a munkánkat megfelelően végezhessük. Nagyon nehéz a helyzet kezelése a jelenlegi helyzetben. A vélemény nem mutat rá egyértelműen az anyagok rendelkezésre állását illetően, a kockázatokról, a vegyi anyagok felhasználását illetően. Nem elegendő a harc intenzitása ezen anyagokkal szemben. Szükségünk van arról, hogy másképp gazdálkodjunk, alternatív megoldásokat keressünk ökológiai szempontból, különböző ellenálló fajták eh, kidolgozása eh, szükséges. A parlament véleménye csak így lesz teljes, de azért köszönjük a munkát eh, Szofiának. Caputo képviselő, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Ribero kollégának a kiváló munkához. Egy nagyon fontos kérdésről van szó, ami a peszticidek kérdése, külön bizottság foglalkozik ezzel. Nagyon fontos, hogy segítsük a munkáját. Elégedettséggel konstatálom az előrelépést, a 2009 per 128-as irányelv alkalmazását illetően, mindazonáltal három dolgot szeretnék kiemelni konkrétan. Ahogy ezt már hallottuk, nagyon sok tagállamban az integrált eh, megközelítés hiányzik. Fentarthatóbb eh, mezőgazdaság eh, kialakítására van szükség a környezet szempontjából, nyilván kevesebb költséggel a gazdák számára, szemben a konzervatív gazdálkodással. Ami a pontos és digitális megoldást illeti, és amelynek célja, hogy a peszticideket elkerüljük azokon a területeken, ahol nincs rá szükség. Nos, itt be fogok adni módosítókat, főleg egy olyat, amely a tagállamokra vonatkozik, hogy nemzeti programjaikba mérhető, objektív, megvalósítható célokat fogalmazzanak meg, amelyek megbízhatóak egészségügyi szempontból is a peszticidek felhasználását illetően. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm, tisztelt elnök úr, köszönet az előadónak. Hozzászólásom két szóra vonatkozna, amelyet a peszticidekkel kapcsolatban felhasználható lenne a képzés és az oktatás a képzés. Ezzel kapcsolatban azt gondolom, nagyon fontos a feladatunk a kulturális szempontból, mert ami a normákat illeti, a környezet szempontjából vannak, amelyek problémákat jelentenek, főleg gazdasági szempontból, tehát nem a termelők elvárásainak felelnek meg. Főleg, és ugye Olaszországban konkrét példával is élhetnénk erről, olyan helyzetekről, ahol ugyanazok a gazdák kérik a helyi vagy nemzeti felelősöktől, hogy szigorúbb szabályokat alkossanak a vegyi anyagok alkalmazását illetően. Ez azt jelenti, hogy hogyha megfelelő képzése, kommunikációval rendelkezünk, akkor az egész láncolat minden tagja megfelelő tájékoztatással rendelkezik, és hatékonyan tudja végrehajtani az elvárásokat. Ami a módszereket illeti, kommunikálni, megosztani ezeket a normákat szerintem alapvetően fontos, és ebbe kell befektetnünk, mert a legfontosabb a minőség és az egészség. Köszönöm. Dar mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sigur că este un subiect foarte sensibil. Köszönöm szépen, eh, mondja a Buda képviselő. Nagyon érzékeny kérdés ez, és nehéz mérsékelt állást foglalni ezzel kapcsolatban, hiszen mindannyiunk számára szenvedélyesen fontos eh, téma ez értetően. Ráadásul ez háborúhoz is vezet tulajdonképpen, hogy ezt a szót használjam, a mezőgazdaság, a gazdálkodók felől eh, között, egyfelől, másrészt a világ felmaradó része között, hiszen ez egyik nem élhet meg a másik nélkül, és ezt többször is mondom rendszeresen. Figyelembe kell vennünk mindenkinek az igényeit, de azt a tényt is, hogy a mezőgazdaságnak szüksége van a kártevírtószerekre, a peszticidekre, ugyanakkor a gazdálkodókra kihat természetesen a, ezeknek a szereknek a nem racionális, nem észszerű használata, mint problémakör. Ezeknek a szeretnek egy része esetében azon kell elgondolkoznunk, hogy hogyan tudjuk úgy támogatni ezeket a gazdálkodókat, hogy ö, például méz termelő növényeket termesztenek, ennek egyértelmű haszna lehet, hiszen a méhészek és a gazdálkodóknak is fontos, hogy együtt éljenek, együtt tudjanak élni. So Agnew. We're talking about uh, the use of pesticides. Egnyú képviselő, nos, a gazdák nem szeretnek pénzt költeni, nem is akarják használni ezeket a szereket, csak azért használják őket, mert muszáj használni. Kimennek a mezőre, és látják, hogy a gomba támadta meg a növényt, vagy bogarak rágják a levelét, ilyenkor lépniük kell, tenniük kell valamit. És McIntyre képviselő beszélt az integrált kártevő kezelésről, és ez nagyon jó ötlet, mert a biológiai kontroll olyasmi, amit érdemes kipróbálni, egyre több kutatásra lenne szükség ezen a területen, de ez kicsit lassú azért, és mire a katicák kikelnek tömegesen, addigra az atkák már régen befröcsköndözték a vírust a növénybe, tehát elkéstünk a katica bugárkeltetéssel. Úgyhogy úgy gondolom, hogy e, együtt kell kezelnünk a növényírtószereket, a gyomírtószereket, a rovarítószereket és a gombaírtószereket. Azonban nem mindegyik kategória egyforma hogyha mindent betiltünk, akkor csak a mechanikai eh, eh, eh, kezelés marad, de hogyha végig szántjuk, végig kiekéljük, kikapáljuk géppel, traktorral a területet, akkor bizony meghalnak a nyuszik is, akkor a madárfészkek is elpusztulnak. A növényírtószerekkel gyomírtószerekkel kapcsolatban saját szakmámban is megtapasztaltam, hogy a növényírtószerek szerek, hatóanyag tartalma régen nagyon magas volt, és ez képest sokkal kisebb ma már a technológia miatt. Ez jó dolog, ugyanakkor van másik dilemma is. Igyekeznek minél kevesebbet használni, ugyanakkor ha kevesebbet használunk, akkor gyakorlatilag a növények, illetve a kártevők maguk rezisztenciát alakítanak ki és például, hogyha ösztönzőt kapnak a gazdák arra, hogy ne használják mondjuk a mesztelen csiga elleni szert, mert az bejut a, a vízbe, vagy a, ez egyik a rizgálic például, az ilyen szer, hát annak megvannak a magockázatai. kockázatai. Köszönöm. Pan Vazon, pan Oui, merci, monsieur le président. Alors, je... Köszönöm, tisztelt elnök úr, nagyon rövid leszek. Ahogy ez a szövegben is megtalálható, ami az iparosított produktív gazdaságot illeti, a pesticidekre szükség van. A kollégák út mutattak arra, hogy ezek nagyon drága dolgok, de elengedhetetlenül szükségesek a gazdák számára, mert különben nincs eredmény. Persze felvetődik a kérdés, hogy ezeknek milyen káros hatása van, tekintettel egyes tanulmányokra, és ugye vannak olyan gazdák, akik súlyosan megbetegszenek tevékenységük közben. Azonban emlékeztetnék arra, hogy a kérdés soha nem oldódik meg, ha csak nem lesz ambíciózus kutatási program a az alternatív megoldások érdekében. Nyilván itt a kiváltásra utalok, Várom a választ, mert a kérdést már többször is feltettem. Köszönöm. Merci, Monsieur le Président. Je voulais d'abord remercier notre... Köszönöm, elnök úr. Először is köszönet Sofia kollégának a, a készített jelentésért. Először is el szeretném mondani, hogy én a 80. 80-as évek óta biológiai megoldásokat találtam a hüvelyesek esetében. Franciaországban eddig nagyon komplikált volt az integrált biológiai harc, mert gyakorta az változás miatt óriási károkat szenvedünk el, amire nem volt példa 2003-ig. Úgyhogy nagyon fontos a kutatás, hogy azt megfelelően finanszírozunk állami szinten, a biológiai integrált megoldás keresés érdekében. Azonban nagyon fontos, hogy ennek kiegészítése is ö, létezzen. Én egész augusztusban ö, próbáltam ö, a gomba támadás ellen küzdeni egy kis ollóval, mert az uborkámat megtámadta mindez. Úgyhogy voltam egy központban is, amely a kávéval és a kakaóval foglalkozik. Ez ugyan csak az ultraperifériás területen termelik Franciaországban, de láttam, hogy hányféle gazda termeli ezt a kávét és kakaót, amely az egyik legnagyobb mennyiségben fogyasztott termék világszerte. És hogy sokkal termelékenyebbek, mint a pálmaolaj termelők. Úgy gondolom, hogy rendkívül sürgősen a következő kap, a kapcsolatos döntés során a környezetvédelmi kérdésekre is odafigyeljünk. Köszönöm. Madame Magines. Magines asszony. Köszönöm szépen elnök úr, és köszönöm a jelentéskészítőnek is. Én emlékszem a peszticidek eh, fenntartható használatára szóló irányák körüli vitára is, és a gazdálkodók nagyon aggódtak amiatt, hogy nem férnek majd hozzá bizonyos fajta szerekhez, nem tudják ellenőrizni a növénybetegségeket. A fenntartható ö, használatról és a gazdálkodók egészségéről szólt ez az irányelv, és örülök, hogy a véleményben is ez tükröződik. Van néhány pont, mint például az integrált növényvédőszer használatot, mi is támogatunk, még akkor is, hogyha nagyon sok olyan ír gazdálkodó van, aki megőrzéses gazdálkodást, mezőgazdálkodást folytat. De ahogy a kollega is elmondta, kellenek azért valamilyen fajta peszticidek, és pontosan ebből az okból kifolyólag kell eszközöket adnunk a gazdálkodóknak arra, hogy megfelelően gazdálkodhassanak. A vízminőség valóban igaz az, hogy sokkal kifinomultabb a tesztelés, mint egy tíz éve, sokkal kisebb szintet is már fel tudnak tárni. A talajokat a vizek környékén is másképp kezelik már. Megpróbálják itt ezeket nem kapcsolatba hozni a vízzel. Nem tudom, hogy mi a helyzet a drónok az új technológiák alkalmazásával. Úgy gondolom, hogy releg ez nem lehetséges, de lehet, hogy ezt meg kellene vizsgálnunk. Összegezve az egyik pont, amiről beszéltünk, ez a oktatás volt, és örömmel mondhatom, hogy legalábbis nálunk Írországban van olyan tréning, amely működőképes, és jó lenne, hogyha minden tagállamban ilyen szigorúságot alkalmaznának. A bizottság képviselőjét kérem most meg, Griffithis asszony, a Santa részéről, tessék. Köszönöm szépen. Nagyon nehéz lesz mindenkinek a kérdését megválaszolni, de szeretnék egy kis frissítéssel szolgálni arról, hogy miket mit tesz most a bizottság, és hogy hogyan fogja figyelembe venni az önök javaslatait. Az egyik legfontosabb dolog az az, hogy a harmonizált kockázat indikátorokat szeretnénk elősegíteni, ezt többen is említették. Nagyon fontos ez a lépés. Ez egyfajta mozgatórugója lesz annak, hogy a tagállamok még többet tegyenek, hiszen tudni kell mérni azt, hogy mit tesznek a tagállamok szeretnénk ösztönzést adni arra, hogy még többet tegyenek. Már van egy tervezett indikátorunk, amelyről beszélünk a tagállamokkal. Ezt szeretnénk majd két tagállamban decemberben szavazásra bocsátani, azután, hogy a szolgálatokkal tárgyaltunk, és hogy a szükséges mechanizmusokat beindítottuk. Vannak még itt technikai részletek is, megpróbáljuk csökkenteni a növényvédőszerek kockázatát, nem a mennyiségét ezeknek. Lehet, hogy vannak olyan helyzetek, amikor a magasabb kockázatú peszticidet nem ö, használják, viszont a peszticidek mennyisége nő. Már csak azért is, mert a nagyon mérgező növényvédőszereket nem használják olyan mértékben, tehát kategorizálni kell ezeket a pesticideket. Remélhetőleg ez egy fontos lépés lesz. A bizottság megpróbál objektívnek lenni, és megpróbálják elérni azt, hogy a tagállamok esetében átlátható legyen az, hogy ki mit tesz. A tagállamoknak évente kell jelenteniük arról, hogy volt-e kockázatcsökkentés a növényvédőszerek esetében. A második pont, ezt sokszor felvetették, az integrált eh, pesticidkezelés, eh, az IPM. Igazából itt nincsen igazi elkötelezettség a legtöbb tagállam esetében. Amit eh, láttunk a tagállami felmérések esetében, hogy az IPM sok esetben nagyon hatékony, de nagyon regionális, vagy szektoriális, vagy termény specifikus, és nem jellemzi az egész országot. Lehet, hogy van egy olyan termény, egy, egy régió, egy gazdálkodói csoport, amely nagyon jó gyakorlatokat fejleszt ki, és lehet, hogy van kutatás is erre vonatkozólag a tagállamban, viszont nem látjuk azt, hogy ezt egységesen alkalmaznák. Tehát szeretnénk a legjobb gyakorlatokat szétterjeszteni, ezt tesszük a web oldalunkon keresztül, a munkacsoporti vitáink által, de szeretnénk, hogy legyen rendszerszerű felmérése a kockázatcsökkentésnek is, tehát szeretnénk ellenőrizni azt, hogy gazdálkodói szinten is ezt megteszik. A munkacsoportban jövőre megpróbálunk egyfajta iránymutatást létrehozni, amelyel meg tudjuk mutatni azt, hogy gazdálkodó, gazdálkodási szinten az IPM alkalmazását megfelelően végzik-e, és lesznek a tagállami ellenőrök számára is továbbképzési programok, és megpróbáljuk gyakorlati módon megmutatni azt, elvészik őket gazdálkodásokba, megpróbáljuk megmutatni nekik ott, hogy hogyan lehet az IPM-et felmérni. Reméljük, hogy ezekkel az eszközökkel sikerül megváltoztatni a mentalitást, hogy meg lehessen felállni az IPM-nek. A harmadik pont a nemzeti cselekvési terveket illeti. Ez igazából annak összegzése, hogy a tagállamok mit tesznek. A legtöbb tagállam ott tart, hogy megújítja ezt, három évre jön ez létre, most ezt meghosszabbítják, megújítják, négyet már áttekintettünk, a többi még folyamatban van. Azt láthattuk, hogy vannak hiányosságok, hézagok, vannak hiányzó információk ezekben a cselekvési tervekben, és kértük, hogy ezeket pótolják. Arra és kértük a tagállamokat, hogy egy kicsit legyenek előre tekintőbbek, ambiciózusabbak, akkor, amikor mérhető célkötőzéseket hoznak létre a nemzeti cselekvési tervű különböző aspektusai számára. Általában csak a minimumot próbálják elvégezni, jobb lenne, ha előre tekintőbbek lennének, ambiciózusabbak lennének, és ezt mérhető célkötőzésekhez kötnék. Így meg lehetne mutatni tagállami szinten azt, hogy milyen fajta javulás következett be. Remélhetőleg ez majd benne lesz a harmonizált kockázati indikátorban is, amelyet jelenleg kifejlesztünk. Végezetül pedig eh, a precíziós eh, mezőgazdaság, illetve a gyorsan változó technológia kérdése. A jogalkotás eh, kihat erre, ezt megengedi, hiszen lehetővé teszünk intézkedéseket a tagállamok számára, mindig is követni kell az új fejleményeket a növényvédőszerekre vonatkozó oktatás tekintetében, a felszerelések esetében is. És hogy egy specifikus pontot megválaszoljak, a drónok alkalmazása a mezőgazdaságban a növényvédőszerek használatával kapcsolatban. Ez nincs tiltva, derogációkat lehet itt kérni, a tagállamok kezében van ez, és tudom, hogy ezt el lehet biztonságosan végezni, nem akarjuk ezt akadályozni, nem akarjuk a precíziós mezőgazdaságot akadályozni. Hogyha ezt biztonságosan lehet végrehajtani, akkor a tagállamok kezében van a döntés joga, tehát ezek voltak a fő kérdések. Köszönöm szépen! szépen. A módosítók benyújtásának a teleje szeptember 5. Visszakapja a szót a jelentés készítő. Köszönöm szépen. Minden kollégának köszönöm szépen a hozzászólását. A hozzászólások támogatják azt az álláspontot, amit én is elfoglaltam a véleményemben. Nagyobb erőfeszítést kell tenni annak érdekében, hogy ne távolodjunk el az integrált növényvédő szerek célkötőzéseitől. Nagyon fontos az integrált szerek használata. Nagyon fontos ez a továbbképzések szempontjából a jó gyakorlatokat kell elterjesztenünk, ezeknek kell helyet kapniuk tehát. Köszönöm szépen, akkor így le is zárjuk ezt a pontot, és szeretnék arra emlékeztetni még egyszer, hogy szeptember 5-ig lehet benyújtani módosítókat. Visszatérünk a tízes pontra. punktu 10, a więc wrócimy się troszkę. Przejrzystość. Az Európai Unió kockázat e, felmérésének elhatatossága és fenntarthatósága az élelmiszerláncokban. Karimbach, Kadenbach asszony a jelentéstevő, az illetékes szabizottság az NV. Nagyon gyakran foglalkozunk ezzel a témával. Az általános szerint jogszabályban is beszélnek erről. Először megadnám a szót a jelentés készítőjének. Tessék. Nagyon szépen köszönöm a szót, elnök úr. Örülök annak, hogy lehetőségem nyílik ma arra, hogy az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelési modell átláthatósága és fenntarthatósága kapcsán beszélhetek erről a témáról. Sajnálatos az, hogy nem következett be ez a reform már hamarabb. A miatt, hogy későn kaptuk meg a javaslatot, a, kapták meg, miután a bizottság is későn kapta meg a javaslatot, ezért ők is késedelemmel indították az ő javaslataikat, ez kihat majd a társadalomra is, vagyis arra, hogy nem lehet majd mindent megfelelő módon kiaknázni. Ahogy az első eszmecserénél is meghangsúlyoztam, én üdvözlöm a bizottság javaslatát, amely egy lépést jelent a helyes irányba, vagyis abba az irányba, hogy magas szintű legyen az élelmiszerek aránya az Európai Unióban. Itt szó van a GMO-król, a különböző adalékanyagokról, füstölőanyagokról, és ezzel a javaslattal kívánják ezeket harmonizálni. Ahogy mondtam, a már meglévő nyomás miatt csak azokra a pontokra tudunk koncentrálni, amelyek az átláthatósági szabályhoz kötődnek, például arra, hogy milyen fajta adatokat alkalmaznak, milyen fajta bizalmasság van itt. Csak így lehet garantálni azt, hogy a szektoriális jogszabályozás is ugyanilyen mércéket alkalmaz, és nem lesz semmilyen fajta félreértés vagy rossz interpretáció ezen szabályok tekintetében. A többi terület a szektorális jogszabályok esetében remélhetőleg majd más időpontban ugyancsak terítékre kerülnek. Ahogy nekem már lehetőségem volt arra, a nyári szünet előtt vizsgálhattuk azt, hogy a rendelet teljesíti-e a célját, és milyen fajta lehetőségek nyílnak az egyszerűsítésre. Azáltal, hogy vita volt a glifozáttal kapcsolatban, azt láthattuk, hogy az európai állampolgárok bizalma a esetlegesen káros anyagok megítéséről ö, szól, ez nagymértékben sérült a glifozát esetében 2017-ben ez azt mutatta, hogy még áthatóbbá kell tenni a kockázat elemzést. Örülnék annak, hogyha itt valamilyen fajta visszajelzést adnának. Ezek az átláthatósági kérdések arról szólnak, hogy milyen fajta adatokat kell feltárni, milyen fajta információkat kell megadnia az EFSA-nak. Az Európai Bizottság javaslata ezzel kapcsolatban eléggé ambiciózus, mégis szükség van arra szerintem, hogy ezeket a pontokat tovább kiépítsük. Azután, hogy vitát folytattunk, még akkor is, hogyha rövid az idő, de sok vitát folytattunk, a szakértőkkel, és arra jutottam ennek alapján, hogy a jelenlegi javaslat elég sok teret ad arra, hogy félreértések alakuljanak ki az értelmezésben, és rossz lenne az eredmény, tehát kevesebb lenne a nyilvánosságra hozatal, és kisebb lenne az átláthatóság. A javaslatomból láthatják, hogy én azt javaslom, hogy az AUS, illetve egy 2006-os élenyelnek megfelelve le kell fektetni ezeket az elveket, így lehetne tisztázni azt, hogy milyen fajta információkra van szükség, hogy lehet bevonni a közvéleményt, és ez nem engedne teret a további helytelen interpretációkra. Tisztázni kell azt, hogy mi lesz egy szükséghelyzet esetén, és hogyan lehet minden a környezetre vonatkozó információt benyújtani hogyan lehet ezeket az információkat elérhetővé tenni. Csak így lehet a megelőzés elvének megfelelni. Ami az EFSA összetételét illeti, el kell mondjam azt, hogy a többi ügynökségek reformjával kapcsolatban hasonlatos felépésre van szükség. Nagyon fontos az, hogy a tagállamokat még jobban be lehessen vonni, annak érdekében, hogy további eh, párbeszédet lehessen létrehozni, fontos a parlamentet is bevonni. A civil társadalmat, a különböző érdekképviseleteket, a fogyasztói szervezeteket, az iparképviselet is be kell vonni. A jelentésemben arról szóltam, hogy az Európai Parlamentet két képviselővel kellene képviseltetni, és a különböző társadalmi, ipari képviselőket pedig négy-öt képviselővel kellene képviseltetni. Nagyon fontos az, hogy kiket neveznek ki a tudományos testületekbe, itt jobban meg kell vonni a tagállamokat. Az is látható a tervezetemben, hogy ami ezen szakértői csoportok kinevezését illeti, itt nem lehet csak a nem lehetnek csak a tagállamok felelősek. Számos csoportnak szerepelnie kell itt a politikai nyomásgyakorlást így el lehetne kerülni. Persze nagyon fontos az, hogy a tagállamok segítsenek a kinevezésben, nem szabad, hogy ez az ő kizárólagos kompetenciájuk legyen. Nagyon fontos az, hogy legyen egy új cikk is, amely az általános tanácsokkal foglalkozik. Nagyon fontos megemlíteni azt is, hogy ennek csak olyan információkra kell irányulnia, amelyek a administratív formalitásokat kötődnek. Csak így lehet az esetleges befolyásolást már előre elkerülni. Figyelembe kell venni azt, hogy a, tanácsadó munkatársak nem tagjai ennek a testületnek. Nagyon fontos az, hogy a teletkozásokat, a tartalmakat megfelelően nyilvánosságra kell hozni. A következő pont az uniós regiszter. Annak érdekében minden információt megfelelően lehessen ellenőrizni, egy uniós nyilvántartást kell létrehozni a tanulmányok esetében. Minden olyan tanulmányt, kutatást fel kell tüntetni, amelyet az EU-s jog értelmében bekértek, így el lehet kerülni azt, hogy az olyan tanulmányok, amelyek esetleg nem jók az engedélyeztetés szempontjából, azokat figyelmen kívül hagyják. Jó lenne, hogyha itt a bizottság ezt kiegészítené, és bezárná a kiskapukat itt. Még egy pont, a felülvizsgálati tanulmányok. Ez nagyon nagy vitákat eredményezett, nagyon sok eltérő eredmények, illetve a bizottság számára lehetővé teszi azt, hogy egy vizsgálati tanulmányt hozzanak létre. Igazából ez a megoldás nekünk tetszett a bizottsági javaslatból. Sokáig tanácskoztunk azon, hogy hogyan lehetne tovább javítani ezt, és arra jutottunk, azután nagyon sok érdekeltel kutatóval beszéltünk, de azután, hogy az EFSA vezetőjével is beszéltünk, arra jutottunk, hogy ez a minden tisztázó tanulmány soha nem fog létrejönni, és nem is jöhet létre. Ez a tanulmány az EU állam adófizetők pénzéből lenne finanszírozva, és igazából ezt a költséget a vállalatoknak kellene viselni, ezeket töröltük ezt a pontot. A másik a hatékony rizikó kommunikáció, mert korábban is elmondtam azt, hogy az új átláthatósági szabályok a teljes rizikóelemzésre kihatnak, az, hogy számos információt közreadnak egy időben megfelelő időpontban, Ez fontos lehet. Más esetben ez ellentétes lenne a bizottság javaslatával, és akadályozná ezt, hogy a fontos rizikókat nem lehetne időben felmérni. Még utólag, utolsóként a költségvetésről az EFSA-nak mindenhez persze több eszközre, munkatársra van szükség, és az azt jelenteni, hogy nagyobb költségvetést kéne kapniuk. Persze nem akarom megelőzni itt a költségvetési tárgyalásokat, de anélkül, hogy nincs egy megfelelő költségvetési támogatás, nem lehet majd akkor végrehajtani mindezt. Végezetül szeretném elmondani azt, hogy a jelenlegi javaslat nagyon sok jó kiinduló pontot tartalmaz, amelyekről én szeretnék önökre beszélni, sőt meg is változtatni ezeket. Örülök már előre az önök módosítóinak, és várom az együttműködést az árnyék jelentéstevőkkel. Pan poseł Bogovics. Bogovič úr. E, jó napot kívánok! kolléganőm a néppárt részéről árnyékjelentésevőként nem tud semmi itt lenni, a halászati szakbizottságban kell jelen lennie, ezért felolvasom a véleményét. Köszönet eh, Bach asszonynak eh, az eh, SND frakció részéről a véleménytervezet megfogalmazásáért, hogy korábban említettük. Nagyon örülök annak a ténynek, hogy a bizottság jogalkotási javaslattal lépett elő. Az EFSA az utóbbi időben nagyon sok információt hozott nyilvánosságra, azonban ez nem jogi kötelezettsége. A növényvédelmi termékekkel kapcsolatos átláthatósági EFSA átláthatósági témaköre megmutatja, hogy az EFSA átláthatóságával kapcsolatban javításra van szükség. Gyakran nehéz megtalálni az EFSA szerint a szakértőket egy-egy tudományos bizottság összeállításához új problémákra is számolnunk kell. Ahogy említettem, legutóbbi agri szakozatsági ülés alkalmával is, ugye a konzultációs időszakot lerövidítette e, e, az új határidő, ettől nem lesz a szabályzás jobb. Nagy sajnálatomat fejezem ki a kapcsolatban, hogy hatás tanulmányra nem került sor, készítésre nem került sor, ez megmagyarázhatatlan egyébként. Figyelembe véve, hogy milyen következménye lehetnek mindennek az innovációs képességünkre, a versenyképességünkre, és így tovább. A harmadik országokból származó versenytársak így hozzáférhetnek a különböző termék ötletekhez, és azokat megvalósíthatják, miközben a, az, a hosszadalmas európai engedélyezési folyamat még nem zárult le. Különösen figyelembe véve azt, hogy hogy az élelmiszerrel kapcsolatos eljárásokat, az élelmiszereket tulajdonképpen nem lehet a hagyományos értelemben szabadalmaztatni úgy gondolom, hogy a túlságosan korai publikációs kötelezettség az EFSA-t nyomás alá helyezné. Uh, a ha az EFSA rákényszer, hogy a tanulmányokat kibocsássa, kiadja, közölje, az nem kívánatos következményekkel is járhat. Az átlatosságnak nem kell ex ante jellegűnek lennie, az átláthatóság lehet ex post is. Az alapvető közérdek az, hogy az információ elérhető legyen, de ez nem jelenti azt, hogy minden tanulmányt nyilvánosságra hozni, még mielőtt a tudományos vélemény maga meg nem érik arra, hogy nyilvánosságra hozzák. Ez ugyanis nem csak a harmadik országban lévő versenytársakat hozná méltánytlanul előnyös helyzetbe, hanem az EFSA-ra is különösen nagy nyomás neheződne. Ezért az lenne a megfelelő, hogyha megengednénk a tagállamoknak, hogy olyan szakembereket nevezenek ki, tehát hogyha nevezhetnek ki szakembereket, de nem lennének kötelesek erre, ez ugyanis politikai beavatkozásra adna lehetőséget. Végső soron az EFSA-nak össze kéne állítania a a maga szakértő listáját a lehető legtöbb tagállamból, és tulajdonképpen ezen list alapján kellene kinevezni az emberekkel. Az EFSA függetlenül és megfelelően működött eddig, és ezt jobban el kell ismernünk. Én személy szerint az EFSA irányító bizottságában is szerepet kaptam, azonban tekintettel arra, hogy milyen sokféle terméket fed le az EFSA tevékenysége, fontos lenne, hogyha az iparág részéről a GMO ügyekben is és az adalékok vonalkozásában is bevonanának képviselőket az a fogyasztóvédelemre, környezetvédelemre, az egészségügyi szervezetekre, halászatok, halászata foglalkozó, akvakatőrrel foglalkozó vállalkozásokra is áll a gazdálkodók már most is képviseltetik magukat a javaslat értelmében a, ebben a bizottságban, ebben a testületben, de fontos lenne a, ennek a testületnek az összetételét jobban kiegyensúlyozni és a szavazási magatartását kiegyensúlyozottabbá tenni. Az élelmiszerláncban dolgozó munkaadók szerepe is fontos, és a vonatkozó E, rendelkezések értelmében a 25-ös és a 32-es módosítókkal e, kapcsolatban nem e, ellenzem a, a, a vonatkozó tanulmányok elkészítését, nem tudom, ezt miért kellene törölni. Ezzel megköszönöm a figyelmüket és a beszámoló meghallgatására szánt idejüket. trudno jest skracać czyjś tekst. Tudom, hogy nehéz lecsökkenteni ezt a szöveget, de azért eléggé túllépte az idejét. Két percet kap a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, köszönöm a jelentéstevőnek ezt a véleményt. Én támogatom a fő célkötőzéseket, vagyis azt, hogy lehessen növelni az átláthatóságot a kockázatcsökkentés területén, sőként azt, hogy erősíteni lehessen a közvélemény bizalmát az EFSA munkája irányába. A Refit azt mutatta, hogy az EU kockázatfelmérési rendszere megfelelően véd meg bennünket az élelmiszerveszélyekkel szemben, de nem felel meg a célkötőzésnek. Eznek egy tudomány alapú kockázatfelmérésnek kell lennie. Ugyanakkor lehet még javítani a közvélemény bizalmának visszaszerzése érdekében jobb fajta kockázat kommunikációra van szükség. Egyensúlyt kell teremteni a további átláthatóság között, illetve a legitim bizalmassági igények között a vállalkozások részéről. Tudom, hogy az információ korai közlése, amit um, a beadó ad be az engedélyezés szempontjából, az alááshatja a kereskedelmi érdekeket. Például a gyógyszeriparból lehetne itt a példa, hiszen ők arról döntöttek, hogy a klinikai vizsgálatok adatait közreadják. Az Európai Gyógyszerügyi Ügynökségnek van egy végrehajtási jelentése a bizalmasság értékeléséről, és szerintem ez jó példával szolgálna arra vonatkozólag, hogy hogyan járjunk el. Módosítót fogok ezzel kapcsolatban benyújtani, és várom azt, hogy önökkel együtt dolgozhassak ebben a témában. Yes, thank you very uh, much, uh, Chair, and I would... Köszönöm, elnök úr. Szeretnék a asszonynak köszönetet mondani a kiváló munkáért és a jelentésért. Valóban fontos téma ez, ahogy ő is elmondta. Az EFSA nyilván nagyon fontos intézmény. Természetesen, hogyha az eredmény nem tetszik az embernek, akkor ilyen fekete erőnek tekinti. Azonban figyelembe véve azt, hogy tényleg a legfontosabb az, hogy a legbiztonságosabb élelmiszerlánca rendelkezik, ez az EFSA-nak köszönhető. És hogyha nem volna az EFSA, nem lenne innováció a technológiai eljárást, illetően stb. stb. Illetve az okológiai innováció terén hogy a növényvédő szerekek, szerek eh, helyett eh, alternatív megoldásokat találjunk, a mikroorganizmusokat, stb. stb. Tehát nagyon fontos, hogy bízunk az EFSA-ban, mi is, illetve az állampolgárok is. Úgyhogy támogatom, hogy az EFSA pozícióját megerősítsük, hiszen nagyon jó eh, bírónak bizonyult, és ugyanakkor rendelkezik a megfelelő humán erőforrásokkal, hogy az innovációkat értékelje, mégpedig gyorsan. Szeretném, hogyha elkerülnénk azt is ezzel az új uh, szabályozással, hogy ne csak kozmetikázzunk, és moshassuk a kezünket, hogy ó, mi, mint politikusok tettünk valamit az átláthatóság érdekében, de nem túl hatékony ugyan. És hogy aztán az átláthatóság, az elemi jogok közötti megfelelő egyensúlyt is megteremtsük. Mert ha nem tesszük ezt, senki sem fog új innovációval előállni, sem a kis, sem a nagy vállalkozások, ha úgy érzik, hogy az új elképzeléseket csak úgy elvetik. És a versenytársak nyernek. Úgyhogy nagy, nagyon jó lehetőség ez az EFSZ számára, úgyhogy ne feledkezzünk el erről. Köszönöm szépen, Holbus asszony. Köszönöm szépen. Scott Carton nevében beszélek, aki nem lehet ma itt. Köszöni azonban Kádenbach asszony munkáját, és szeretné néhány szót szólni a bizottságjavaslatról, illetve a véleménytervezetről. A javaslat néhány részét tudjuk támogatni. A pluszok a bizottsági javaslat esetében az az, hogy létrehoznak egy nyilvános nyilvántartást, illetve azt, hogy az EFSA-nak is eh, bizonyítókat létre, ki kell adnia, mielőtt még létrehoznák a, az állásfoglalásokat. Azonban ez egy olyan dosszié itt, amelynek nagy eh, kihatásai vannak. A közülemény azt várja, hogy a glifozát szagát zárjuk le, és eh, a lehető legalaposabban végezzük el a felmérést. Az EU-nak vissza kell állítania a bizalmat az intézményei irányába, a bizottság javaslata az Árhuszi egyezményt aláássa, így a harmadik fél hozzáférése az információkhoz, tehát a, a tudományos információkhoz való hozzáférés akadályozódik, hogyha a vállalatok bizonyos információk nem nyilvánosságra hozását kérik. Olyan információkat, amelyek fontosak az környezet, az egészség szempontjából, ezeket visszatarthatják, akkor, hogyha itt gazdasági érdekeket vesznek inkább figyelembe. A 39-es cikk átdolgozása az általános élelmiszer jogszabályban olyan információkat sorol fel, amelyeket bizalmasnak tüntethet fel a vállalat. Viszont nem beszélnek a sokkal fontosabb közvélemény érdekéről. Ez egy mulasztás. Nagyon fontos az, hogy a véleménytervezet javítja az átláthatóságot, és kollégám örül annak, hogy a legkárosabb részeket kivették, például a kereskedelmi érdekek védelme. Nem szabad akadályozni itt az egészség, illetve a környezet védelmét. Nem szabad, hogy kiskapuk legyenek a, a érzékeny információk területében a bizalmas adatokat tartalmazó listának nagyon rövidnek és áttekintetnek kell lennie. Zulló képviselő. Grazie, Presidente, grazie. Köszönöm, elnök úr. Köszönet az előadónak. Itt már nagyon sokszor foglalkoztunk azokkal a kérdésekkel, amelyek az EFSA-t érintik, a, azt az intézményt, amely a termékek biztonságát kell, hogy biztosítsa. Meg kell értenünk, hogy milyen jelentőséggel bír ez az intézmény. Figyelembe kell tehát vennünk mindent, a gazdasági forrásokat, mindent, ami arra vonatkozik, hogy megfelelő munkát végezhessenek, az átláthatóságot, ahogy ezt hallottuk. Én egy másik aspektusra szeretnék koncentrálni, amely, ha nem is negatív, de legalábbis korlátozó jellegű, ami az innovációt illeti a jövőre vonatkozóan, ami jót tenne az állampolgároknak. Nyilván a szakértői panel ö, szakértelme ö, ö, fontos ebből a szempontból. Ott vannak a kis és közép ö, vállalkozások, amelyek a természetes termékekkel foglalkoznak és ami a szakértők megközelítését, hozzáállását illeti, ez nem feltétlenül megfelelő, mert van egy olyan dolog, amelyet figyelembe kell vennünk, hogy milyen fajta vegyi anyagot használnak fel. Ez egy bizonyos fokú ellentmondás mert nem feltétlenül olyan anyagokról van szó, amelyeket a szakértői panel elvár. Úgyhogy nem igazán értik meg ezt a problémát. Ennek megoldása érdekében az EFSA és az érintettek között megfelelő dialógust kell kialakítani, preventív módon, és biztosítani azt, hogy a megfelelő módszerek, ismeretanyagok, amelyek a szakértők rendelkezésére állnak, megfelelnek a helyi elvárásoknak. Köszönöm szépen. Mniej czasu, w tej chwili po jednej minucie. Egy percet tudok adni a felszólalóknak. Petijan képviselő de csak egy percre. Pozdravljam prijedlog Evropske komisije, ali žalim što ovaj prijedlog je Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm a véleményt, de azt gondolom, hogy eh, hiányos, hiszen csak kilenc pontból áll, és vannak olyan eh, eh, kérdések, amelyekkel kapcsolatban a parlament már több alkalommal kéréseket fogalmazott meg. Kollégám említette már a mézet és a származási ország kérdését. Ezt a parlament ugye már kérte többször, ez nem egy nagy változtatás, jelentős, igen nagy jelentőségű kérdés, különösen az ezen a területen dolgozó emberek számára sajnos a bizottság ezt soha nem vette figyelembe. Meggyőződésem szerint minden terméknél van és megfontolható a származás helye, mint fontos vonatkozás ennek az alkalmazása, de az adott esetben Köszönöm szépen, elnök úr. Rendkívül fontos téma ez, az átláthatóság. A kérdésem az, hogy mit tesznek például az import termékek átláthatósága érdekében? Ha például a nemzeti ö, területekre kerülnek. A bizottságnak van feladata. Tudom, hogy Franciaországban mi történik, amikor az import termékekről van szó, vagy hogyha olyan termékekről van szó, amelyek bizonyos maradványokat tartalmaznak. Ott van az ötös módosító, ami az Európai Unió számára teszi lehetővé a döntést. De ha felmerül a kételj, akkor mi lesz? Mi a véleményük annak érdekében, hogyha kutatásról van szó, az annak érdekében, hogy a, például a a kapcsolatos és ehhez hasonló botrányokat elkerül. Köszönöm, Kaputó úr. Köszönöm, elnök úr. Főleg gratulálni szeretnék Edemba kolléganőnek, kiváló ez az anyag. Ami a bizottságot illeti, nagyon fontos, hogy megfelelő normatív rendszerrel rendelkezzen az Európai Unió. Ahogy már sokszor elmondtuk, az Európai Bizottság nagyon sokféle a megelőző ö, törekvést ö, próbált bevezetni, de a cél az, hogy jobb jogalkotás legyen az eredménye. Nagyon fontos, hogy a hatást elemezzük, illetve az a javaslat, amelyről hallottunk, itt ugye 8 hétről van szó, de nagyon sok a problémás terület a tagállamok részéről, hogyha például válságkezelésről van szó az élelmiszerbiztonság terén, illetve hogyha az élelmiszerekre vonatkozó jogszabályokat vesszük. Két fontos területen látok problémát. Az első kérdés a biztonságra vonatkozik. Ezt nem a kérelmezőknek, hanem a nyilvánosságnak kellene biztosítani, illetve hogy megfelelő forrással rendelkezzen a független ö, kutatás. Köszönöm, Agyu képviselő úr. Az innovációt hallottuk a kollégától, ez alapvetően fontos. Szükség van új elképzelésekre, ötletekre, és persze ezeket ki kell próbálni, mielőtt a gyakorlatba bevezetjük őket. De ha túl nehézé tesszük őket, ha túlságosan megnehezítjük, az innovációt, akkor az emberek egyszerűen nem fognak semmiféle innovációval előállni, ez ilyen egyszerű. Nem akarom itt az európai intézményeket vagy az EFSA-t védeni, de mindig meg lesz a kockázata ennek. És ha a kockázatot használjuk kiinduló pontként, akkor nem föltétlenül, hogy bármit elérünk bármilyen területen. Ott van például a benzin, az olaj. Érdemes kísérletezni ezen a területen. Mindig meg kell találni a megfelelő egyensúlyt. Ami a megelőzést illeti, ez is nagyon fontos. Hogyha nem tudunk semmit, akkor nem teszünk semmit. A világ lakossága pedig nő, az emberek enni akarnak, építeni fogják a házakat, fűteni akarnak, és hát sajnos bizonyos korlátokat kell szabni a dolgoknak. Vegyük az elektromos áramot. Lenne elektromos állam? Hogyha ugyanúgy álltak volna régen is az innovációhoz, mint most. Csak emlékeztetném az előadót arra, hogy nagyon remélem, akár csak az előző napirendi pontnál megvizsgáljuk a pozitívumokat is. Köszönöm szépen. Ja. Ha ezt képviselő. Úgy gondolom, hogy Kártenbach asszony is úgy gondolja, mint én, hogy eléggé euforikusak voltunk a bizottsággal folytatott beszélgetések után, de aztán visszafogottabbak lettünk, amikor az szöveget értékeltük, hiszen nagyon sok jogi kérdés merült fel, nem tudjuk, hogy ez előlépés lesz vagy lehet, hogy a digitális területen inkább ez visszalépés lesz, hiszen a, az üzleti érdekeket túlságosan nagyra tartják. A közvélemény az a, a közérdek, a környezetvédelmét viszont csökkentik. És mindenképpen tisztázni kell, hogy ezt, hogy ezt finoman e, mondjam. Egyetemévé kell tenni azt is, hogy a bizottságnak ez miért nem jutott hamarabb az eszébe, miért sietnek most. Nagyon fontos az, hogy a minőség ennek ne igya meg a levét. Mi a helyzet eh, a, azzal, hogy kevés a független szakértő az EFSA testületeiben? Hogyan eh, tud Európa mércéket szabni nemzetközileg, azért, hogy ne kelljen attól tartanunk, hogy bizonyos eljárásokat inkább majd Európán kívülre visznek. Erre a kérdésre is válasz kell. Flanagan képviselő. Um, I'll be short and sweet. Röviden fogok felszólalni. A bizottság tud-e magyarázatot adni arra, hogy mi az oka, a célja annak, hogy a bizottság képviselői itt vannak, hogyha a bizottság úgy döntött, hogy megvizsgálja ezt a területet, és mielőtt még megtudnánk, hogy mit is szeretnének csinálni, a véleményünk figyelembevétel nélkül megteszik, amit, amit gondolnak. Úgy gondolom, hogy a közvéleményének megismerése, a közbizalmának megszerzése lenne a célunk, eh, hogyha a választók képviselőket választanak, eh, a képviselőknek fontos feladata, hogy ezeket a folyamokat ellenőrzik, de hát eh, a bizalmat nem fogja erősíteni, hogyha a bizottság nem veszi figyelembe a véleményünket. És ennek megfelelően a konspiráció hívők, összeesküvés elméletek szerzői és támogatói kiválóan fogják érezni magukat. Ennyien kívántak szólni, úgyhogy most megadjuk a szót a bizottság képviselőjének, a Szante igazgatója, Szaminde Unyicsel asszony, tessék öné a szó. Yeah, thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy itt lesek és megvitassam önökkel ezt a kérdéskört. Köszönöm a szakbizottság tagjainak, eh, hogy ezt a bizottsági javaslatot eh, eh, megvitatják. A bizottság továbbra is kifejezi ezt a reményét, hogy a képviselők aktív bevonásával lesz lehetőség ezt a javaslatot elfogadni még ebben a ciklusban. Miért született ez a javaslat? Először is egyértelműen az a célunk, hogy tovább erősítsük az Európai Unió élelmiszer rendszerét. Ahogy önök is hivatkoztak erre korábban, elvégezték a fitness ellenőrzést az általános élelmiszer jogalkotáson terén, és úgy gondoljuk, hogy az átláthatóság olyasmi, amit ambiciózus módon erősítenünk, javítanunk kell, hiszen tudomásul kell vennünk, hogy a társadalom egyre inkább megköveteli az átláthatóságot, különösen a kockázat felmérési folyamat tekintetében. Azt is figyelembe kell vennünk, tudomásra kell vennünk, hogy biztosítanunk kell a rendszer hosszú távú fenntarthatóságát, különösen az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság működése tekintetében. Nem lehet elégszer elmondani, hogy az átláthatóság nagyobb legitimitást fog jelenteni az EFSA-nak működése tekintetében. A bizalmat erősíti az EFSA munkájában. Egyúttal az EFSA-t elszámoltathatóbbá teszi az EU demokratikus mechanizmusain keresztül az EU polgárai szemében tehát itt proaktív módon e, e, kerül a engedélyezési kéremekben hivatkozott tanulmányok, tehát az engedélyezés során benyújtott tanulmányok nyilvánosságra hozatlanak proaktív kezdeményezése ezt az átláthatóságot szolgálja. Többen hivatkoztak arra, hogy lehetséges konfliktus merülhet föl az átláthatósági célkitűzések között egyfelől, másrészt az innováció biztosítása között másfelől. De ez a javaslat is nagyon világos garanciákat biztosít annak érdekében, hogy az indokolható módon bizalmas információk nyilvánosságra hozatala eh, nem elvárható. Eh, továbbra is eh, említhető az Árhuszi Egyezmény, Eh, amit talán érdemes pontosítani, úgy értem, hogy eh, eh, pontosabban megvitatni, azonban az Áhoszi Egyezményt ez a javaslat semmiképpen nem ássa alá, úgymond. Ugyanígy nem sérti az a javaslat sem a személyes adatok védelmét, sem az intellektuális szellemi jogokhoz kapcsolódó szabadságokat vagy előírásokat, garanciákat Ahogy korábban említettük, a javaslat lehetőséget ad a nyilvános e, e, konzultációra, amely során meg lehet vitatni a benyújtott tanulmányokat annak érdekében, hogy az EFSA e, rendelkezzen minden releváns adattal az értékesít, értékelés, az engedélyezés folyamatában. Bizottsági tanulmányokról van szó többek között, amelyek segítségével az EFSA egy adott termék kapcsán minden rendelkezés az információt begyűjthet. A másik vonatkozás az az, hogy az EFSA így képes lesz általános tanácsadást nyújtani az a kapcsolatban, hogy mire van szükség az ipar, mit kell tennie az iparnak, vagy mit kell tennie a kis és középvállalkozóknak, és feltárhatjuk, hogy mire van szükségük, milyen támogatásra van szükségük az engedélyezési folyamat során. Mi szeretünk volna tovább menni annak biztosítására, hogy ez össze hozzáférjen a legszélesebb, releváns tudományos eredményekhez, ezért beszél arról, hogy a bizottság adott esetben kivételes körülmények között kérheti ezeket az ellenőrzési tanulmányoknak, verification tanulmányoknak a, a, a kiadását. Ez egy további eszköz lehet az EFSA szerszámos ládájában eszközkészletében. Ennek a rendelkezésnek e, a jelenlegi hatája úgy gondolom, hogy elég széles körű ahhoz, hogy meg lehessen rendelni értelmes e, tanulmányokat, amelyek az esetleges hiányosságokat e, kitöltik vagy betöltik. Mindezen intézkedések célja összességében az, hogy a, lehetővé tegyék a polgárok számára az engedélyezési folyamatok ellenőrzését közösségi módon, társadalmi szempontból, és ezt ezzel párhuzamosan érdemes lefektetni az alapjait egy eredményes kockázat kommunikációs stratégiának. A múltban azt tapasztaltuk meg, hogy ezt a vonalkozást bizony meg kell erősíteni kockázatokkal kapcsolatos eh, eh, kommunikáció olyasmi, amire megfelelő hatékony stratégia eh, adhat alapot és kereteket. Mindez azt is szolgálja, hogy az EFSA a lehető legjobb módon hozzá tudjon férni a, azokhoz a tudósokhoz, szakértőkhöz, akik a munkáját segíteni tudják, hogy ezt a jövőre nézve nem tudjuk biztosítani, akkor az EFSA-nak problémái lesznek. Ez is a eh, réfét eh, eh, vizsgálatnak, tesznek volt az egyik tanulsága. Ahogy említették többen is, és ezt mi magunk is csak hangsúlyozni tudjuk, Mindez csak <clears throat> a megfelelő forrásokkal érhető el, ez nyilvánvaló. Ehhez pénzre lesz szükség, ehhez emberekre lesz szükség, ezt nem lehet ingyen megcsinálni, és eh, ezzel kapcsolatban eh, a költségeket eh, fel is vázoltuk. Szeretnék nagyon röviden beszélni arról a kritikáról is, amelyet meghallgattunk, hogy miért nem volt teljes körű hatástanulmány ideértve a e, jobb szabályozás e, célkitűzését is. Nos, e, itt egy adott munkának az eredményéről van szó, az általános jog rifit tesztje volt az, ami a munkák alapját képezte. Bizonyítékokat gyűjtöttünk össze nagyon széles körű konzultáción keresztül műhely foglalkozása került sor, és így tovább. Nagyon széles körű egyeztetés volt tehát, amelyet aztán alátámasztottunk a javaslatot asztalra tevő egyeztetések eredményével is. Ahogy említettem, az innováció ösztönzése továbbra is megmarad. Azért vettük többek között figyelembe, hogy fontoltuk már többek között azt, hogy miközben megpróbáljuk továbbra is megvédeni a bizalmas információkat, ez ne legyen rossz hatással az iparágra vagy az ágazatokra. Tetszett a gyógyszerekkel kapcsolatos témakörökre való hivatkozás, hiszen az európai kontextusban van olyan precedens, ahol ugyancsak egy átfogó politika van ugyancsak eh, eh, proaktív átláthatósági mechanizmusok állnak rendelkezésre a megfelelő EU-s eh, ügynökségen keresztül, és nem rég ennek hatásáról, ennek eredményeiről tanulmány jelent meg, ami nagyon pozitív visszajelzést adott az iparág részéről is, és semmiféle jel nincs arra nézve, hogy az innovációt ezt bármilyen módon hátráltatná, vagy megnehezítené fékezni. Tehát úgy gondolom, hogy magabiztosan állíthatjuk, hogy a bizottság javaslatának fő elemei a tervezett célokat fogják elérni. Természetesen nagy örömmel tekintünk az önökkel, az Európai Parlamenttel és a tanácsa folytatott további egyeztetések, viták elé, hogy minél hamarabb el tudjuk fogadni ezt a jogalkotási anyagot. Köszönöm még egyszer Kadenbach képviselőasszonynak a jelentés tervezetet, és az, köszönöm mindenkinek a mai konstruktív vitát. Köszönöm szépen. Szeptember 5-ig lehet benyújtani a módosítókat, és visszadom a szót Kádnbach a képviselőasszonynak. Csak röviden szeretnék minden hozzászólónak köszönetet mondani, és remélem, ahogy ezt már bejelent, tették, várjuk a módosítókat, és várom a további tárgyalásokat az ennyi jelentős tevő itt találkozókon. Nem halljuk az elnököt mikrofon nélkül. Punkt. Most pedig a 20-as napi rendi 13-as, 14-es napi következik. Ezeket együtt kezeljük. A Horizon Európa a téma. Katainen kollégánk a, az előadó. Az innovációval kapcsolatos kérdések következnek a az új technológiával kapcsolatos kérdések ezek. Ezek nagyon fontosak a mezőgazdálkodók számára is, hiszen változások lesznek a Horizon 2020-ban, és végre kell hajtani a 2021-27 közötti tervet, 94 millió eurót költöttek el erre. A kutatásról, fejlesztésről, innovációról van itt szó. 10 milliárd eurót szántak a természeti erőforrások élelmezés témára. Ez a cluster tartalmazza a kutatásfejlesztés 8 milliárd euró értékben, és ezt a DG Agri értékességi körébe kerül majd. Nagyon fontos terület ez tehát. Az ITRE szakbizottság is részt vesz ebben a munkában. ellenzik azt, hogy a 10,8 milliárdot a mezőgazdaságba, illetve az élelmiszerbiztonságba fejleszték be. A véleményünkben azonban más álláspontot képviselünk. Ez egy központi aspektusa a mezőgazdasági politikának 2021 és 27 között az eszközök növelése a kutatásfejlesztés területén. Ez ahhoz fog vezetni, hogy változás, az előlépés történjen be. Katainen képviselő kapja meg a szót mindkét pont esetében, 12-13-as pont esetében ezeket együtt kezdjük. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Olen täysin samaa mieltä puheenjohtajan kanssa. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Elnök úr, kedves kollégák, tökéletesen egyetértek az elnökkel abban, hogy a bizottsági javaslat tervezet a kutatás finanszírozás terén pozitív, rendkívüli módon. Ez azt mutatja, hogy a bizottság megértette, hogy szükségünk van erre, a mezőgazdaság fejlesztése érdekében, hogy a jövőbeli kihívásokkal szembenézhessünk. Nagyon örülök, hogy a bizottsági tervezet lefedi a legtöbb, sőt, az összes érintett területet. Szükségünk van olyan programokra, mint a Horizont Európa, az új vállalkozási lehetőségek biztosítása és meg kell ragadnunk a lehetőséget, hogy megoldásokat találjunk a jelenlegi kihívásokra, mint például az éghajlatváltozás. Olyas valami ez, amely tényleg nagyon nehéz kérdés az mezőgazdaságban. A 10 milliárd euró az ötös klaszterben tényleg arra szolgál, hogy fenntartható célokat érhessünk el, például az éjség elleni harc terén. Nagyon örülök, hogy 10 milliárdos ez a tétel, de hangsúlyozni szeretném azt is, hogy ami a mezőgazdaságot illeti, az arányos részt meg kell tartani, illetve ö, növelni kell, hogyha teljes költségvetés növekszik. Úgy gondolom, hogy az ötödik klaszter keretén belül ez a legfontosabb hozzájárulás. 10 milliárd tehát a mezőgazdaság számára az előirányzott összeg. De azt nem igazán tudjuk, illetve azt tudjuk, hogy ez a szakbizottság biztosítja a forrásokat a saját ágazatai számára. Nagyon fontos, hogy ezt az üzenetet közvetítsük az itre Nevezetesen, hogy nem fogadjuk el azokat a csökkentéseket, amelyeket a költségvetésben az ITRE kíván eszközölni. Fontos, hogy az ötös klaszter vonatkozásában az élelmiszer és természeti források területén hozzájáruljunk ehhez. A Horizon Európai ohjelmassa ehdotetaan uutta Természetesen ez a megfelelő hely, hogy megvitassuk ezeket a kérdéseket, és közös pontokat találjunk. Egyetlen egy klaszter sem áll meg a saját lábán, hiszen egymással összefüggenek ezek a területek. Ha bio ö, körkörös gazdaságot vizsgáljuk, ezeket a kérdéseket is figyelembe kell venni. Ha az ötös klasztert tekintjük, rá szeretnék mutatni egy konkrétumra. Ha a négyes nézzük, a, belvízi, a belföldi víziutakat, úgy gondolom, tudatában kell lennünk annak, hogy rendkívül fontosak a belföldi víziutak, mert az ökorendszer részei, illetve általánosságban a víziutaknak nagyon fontos, hogy az erdőgazdálkodás is itt van, itt szerepel. Mert ez is nagyon fontos része a körkörös gazdaságnak. Ha megnézzük a több éves stratégiai tervezést, itt mindenképpen garantálnunk kell, hogy a Horizont Európa program hatékonyan kerül megvalósításra. Különös tekintettel az ötödik klaszterre, ahol is a közös mezőgazdasági politika célkitűzéseit kell figyelembe venni. Szinergiát kell teremtenünk az új ö, közös mezőgazdasági politika és a Horizont Európa között. Bár külön-külön költségvetésről van szó, és a célok is mások és mások, mégis meg kell találnunk a kapcsolatot a kettő között. Ami a missziókat illeti, nem rendelkezünk semmiféle részletes információval. Szeretném, ha az Európai Bizottság tájékoztatna minket az eljárásról. Azonban javasolni szeretném, hogy 2035-ig ne pocsékoljunk élelmiszert például, és csökkentsük a széndiokszid kibocsátást. Az innovációkat ösztönözzük, és éghajlat intelligens mezőgazdaságot hozzunk létre. Csökkentsük a hulladékot, és hatékonyan használjunk fel mindent. Ez volna a legfőbb észrevételem, de várom a kollégák megjegyzéseit is. Köszönöm. Dziękuję, pani poseł. Köszönöm szépen. Most rátérünk a képviselőkre, Bokovics képviselő az első. Thank you. Uh, my... Köszönöm szépen. Holland kollégáim nem tudnak ma itt lenni, úgyhogy Tom van der nevében fogok beszélni a kérnék jelentéstevője ennek a jelentésnek. Rövidebb leszek és gyorsabb. Kedves kollégák, először is üdvözlöm a bizottság javaslatát az Európai Horizont programmal kapcsolatban. A jelentéstevőhöz hasonlóan meggyőződésem, hogy az élelmiszeriparban, élelmiszertermelésben innovációra van szükség, e, támogatások emelésére kell szükség, ez fogja javítani az Európai Unió e, versenyképességet, és segít azoknak a céloknak az elérésében, amelyeket az e, ENSZ fenntartható fejlődési céltűzései szellemében ránk is hárulnak, és valószínűleg indikátorokat fog alkalmazni a bizottság az eredmények eredmény eh, mérésében. A fenntartható célok eh, megfelelő eléréséhez új technológiákat kell létrehozni és bevetni. Ezért támogatom a jelentéstevő azon javaslatát, hogy eh, a mezőgazdaság szót illeszik be az ötödik kluszter címébe. Logikus választás lenne ez, hiszen az élelmiszer alapvetően a mezőgazdaságból, mezőgazdasági tevékenységből származik. Másrészt szeretném eh, megjegyezni, hogy ambiciózis környezetemi célokat kell kitűznünk, de azt is figyelembe kell vennünk, hogy a eh, fenntartható fejlődés eh, elsődleges célja az a szegénység megszüntetése és amíg ezt a e, e, célt a saját gazdálkodásra foglalkozó népességünk körében sem tudjuk biztosítani, addig e, bizony az elsődleges célkitűzés. Úgy gondolom, hogy a kutatás és fejlesztési sikerek nem csak akkor sikeresek, hogyha tudományos áttöréseket érnek el, az is feladat, hogy a társadalmi gazdasági föntarthatóságot is javítsák az élelmiszertermelésben. Köszönöm. Pani poseł Madame McIntyre. McIntyre asszony. Thank you. Um, thank you. Köszönöm szépen, köszönet a jelentéstevőnek eh, eh, a jelentése kapcsolatos eh, munkájáért. A bizottság javaslata, hogy 10 milliárd eurót szálljunk kutatásfejlesztésre az élelmiszer eh, természeti erőforrások klaszter eh, keretén belül. Úgy gondolom hangsúlyozza, hogy a mezőgazdaság milyen jelentős mértékben hozzájárul a szélesebb körű politikai célok teljesítéséhez. Úgyhogy teljes mértékben egyetértek eh, azzal, hogy a jelentéstevő mezőgazdaság szót beilleszteni ebbe a cluster címbe, hiszen olyan mértékben, gyakorlatilag teljes mértékben a, a gazdálkodókra támaszkodunk az élelmiszer előállításban, ugyanakkor a, a természeti területek minőségének megőrzésében is, hogy ez alapvető fontosságú lenne. Alapvető gondolat az, hogy a kutatás, a kiváló kutatás, a nyitottság a világra, a hozzáadott érték és a lehető legnagyobb eredmények elérése az együttműködés és a kapcsolatok eh, mindezek alapvető fontosságúak. Hogyha a Horizon 2020 eh, eh, sikerét figyeljük, akkor egyértelmű, hogy a közösségi támogatás akkor a legeredményesebb, hogyha azt valóban nemzetközi kiválósági mércék alapján osztjuk el. gazdálkodóknak folyamatosan hozzá kell férniük a technológiai újításokhoz, a kutatási eredményekhez, annak érdekében, hogy az élelmiszereket fenntartható módon tudják előállítani, hogy egyszerre etessék a népet, az embereket, a világot, és egyúttal a környezet állapotát is megőrizik. Úgy gondolom, hogy valóban arra van szükség, hogy az új felfedezéseket a lehető leghamarabb és a lehető legeredményesebben fordítsuk le, úgymond, váltsuk át kereskedelmi, termék, kereskedelmi termékekké, és ezen a területen fogok bizonyos módosítókat benyújtani, egyébként pedig köszönöm szépen még egyszer a jelentéstevőnek. Dziękuję, Madame Hojbus. Hojbus asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A kutatási program nagyon fontos, az OLEG számára is fontos ez, de ebben az esetben minden nagyon általánosan megfogalmazva, Számunkra a környezetvédelmi politikusok számára alig van lehetőség arra, hogy a mezőgazdaságot egy igazi irányba tereljük. A pesticidekről beszéltünk az elmúlt napjelenti pontban, és itt is sok kutatásra van szükség ahhoz, hogy több a megfelelő mezőgazdasági módszert, fenntartató módszert találjunk, és ennek megteremtsük az alapjait. A részletek a két éves programban lesznek majd leszögezve, ott, ahol majd specifikus kérdésekről van szó, és nekünk ott parlamentként nincsen semmilyen fajta befolyásunk erre, itt nem fognak bennünket be, és ezt sajnálatosnak tartjuk. Ami ezt a kutatási, amit ez a kutatási program végre uh, akar hajtani, ez az, hogy a jövőben sokkal inkább a teljesítményekre, a célok elérésére kívánnak koncentrálni, viszont ehhez jó adatbázisra van szükség, főleg a környezetvédelmi célok esetében. Itt jobban meg lehet mutatni az állampolgárok számára, hogy idehajtottunk a kutatásba. Általánosságban biztosítani kell azt, hogy a kutatás és a fejlesztés a fenntarthatósági céljaink elérését szolgálja. Az Európai Unió erre kötelezte magát, és itt is a kutatási programokra van szükség, el kell azon gondolkodni, hogy egyidejűleg, egyidejűleg, hogyan lehet elérni a klímavédelmi célokat, illetve a tiszta vízet fenntartani, biztonságos élelmiszert előállítani, de hogy lehet elérni ugyanakkor azt is, hogy a gazdálkodók megfelelő környezetben, megfelelő bérezés ellenében dolgozzanak. Figyelembe kell venni a gazdasági szükségszerűségeket, illetve az ökológiai szükségszerűségeket is, ezeket kell összhangba hazni. Az állatvédelem is egy másik terület, amit meg lehet itt említeni. Egy teljes koncepcióra van szükség, nem csak egy célt akarunk itt elérni, nem lehet a többi cél le szemben menni. Pontosan ezt kell tehát megvalósítani a Horizon Európában. Krisztián Éla, az EPP részéről az ITRE jelentéstevője, ezt ő is látta, az akár ökológiát is megelmítette. Reméljük, hogy a szakbizottság majd támogatja Krisztián Élert határozottan. Ügyelnünk kell arra, hogy a tudományt abban támogassuk, hogy a gazdálkodókkal együtt az élelmiszeriparral együtt gyakorlatilag megoldásokat találjanak, és ne úgy, mint most, most még mindjárt lezárom, ne az legyen, mint most, hogy a, az igénybeadás annyira bonyolult legyen, hogy hónapokba, hetekbe telik az, amíg megvalósul a projekt. Úgy gondolom, hogy szükségszerűen egyszerűsíteni kell a benyújtások esetében is, hogy a gazdálkodók együtt a, az élelmiszerfeldolgozókkal, a kutatókkal együtt egy um, gyakorlati megoldást találjanak, és uh, ne nehezítsük az igények uh, beadását. Köszönöm szépen, Dantán képviselő. Merci, Monsieur Président. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék visszatérni arra, amit uh, kollégánk mondott, aki frakciónkat képviseli ebben a témában. A kutatás alapvető, fontosabb, mint valaha, hiszen új kihívásokkal kell szembenéznünk. Említették az éghajlatváltozást. Én még hozzátenném azt, hogy a társadalmak kétkednek olyan technológiákban, amelyekkel 50 éve ö, foglalkozik a mezőgazdaság. Úgyhogy olyan kutatásra van szükségünk, olyan alapkutatásra, alkalmazott kutatásra, de ugyanakkor technológia átadásra is, amely megbízható. És a bizottsági projekt mezőgazdasági szempontból ö, igazság szerint egy kicsit ö, csalódást kelt bentünk, bennünk, másrészt azonban ösztönöz minket. Mert vannak olyan hangok, amelyek azt mondják, hogy 10 milliárd nagyon fontos, hatalmas összeg, úgyhogy figyelni kell a katonai költségvetésre és ahol csak néhány milliárdra van szükség. Azonban a 10 milliárdos költségvetést a bizottságnak meg kell védenie. Kemény csata lesz ez, de tényleg szükség van rá, ha meg akarjuk változtatni a mezőgazdaságot Európában. Erre a költségvetésre szükség van, amely magánpartnereké is, de ugyanakkor állami kutatásé is. Mert ha vannak kételjeink a kutatási technológiákat, illetően az azért van, mert nem eléggé független a kutatás ebből a szempontból, hogy ezt is biztosíthassuk. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a felvetését. Mindenképpen szükség van arra, hogy támogassuk a mezőgazdaság jövőjét, és sajnálatos lenne, hogyha ezt nem követnénk. Ez a szektor támogatásra szorul, a kutatás számos területén, a vegyi szektorban, az élelmiszer szektorban. Elnök úr, az árnyék jelentést készítő Ricardo kollega nevében szólnék hozzá, aki nagy örömmel követte a témát, hiszen egész életében a kutatással foglalkozott, és a tapasztalatait az Agri Bizottságban, illetve kapcsolatai ezzel az ágazattal egyértelművé tették ennek fontosságát. Kedves kollégák, az innováció ebben az ágazatban egyszerűen felbecsülhetetlen módon járulhat hozzá a mezőgazdasághoz a Horizont Európa felgyorsíthatja a finanszírozást a kutatás terén, például az élelmiszerek, illetve a természetes források terén. Nagyon fontos, hogy megfelelő mélységben tanulmányozzuk ezt a területet, a gazdák szükségetének figyelembevételével, a kihívások figyelembevételével, akár a gazdák, illetve a, az állampolgárok részéről, hogy a szükségleteket kiegíthessük. Két fontos célkitűzést szem előtt tartva, amelyek közül az egyik a fenntarthatóság. Innovatív megoldások segítségével is elképzelhető ez, vagy pedig a precíziós mezőgazdaság terén. Az is nagyon fontos, hogy ne felejtsük el, hogy mennyit pocsékolunk az élelmiszerek terén, az egész élelmiszer láncban. Úgy gondolja, hogy erre a területre a jövőben nagyobb figyelmet kell fordítani. A megoldás segítségével hatékonyan vehetjük fel a harcot az élelmiszer pocsékolással szemben, hogy megfelelően használhassuk fel az élelmiszerforrásokat, és csökkenthessük a természeti forrásokra nehezedő nyomást ezen kívül. Ami a finanszírozást illeti, a kutatásra kellene helyezni a hangsúlyt, amely előnyt jelenthet a gazdák számára. Ez óriási kihívás. Az a szinergia, amely a kapra vonatkozó szabályozásra vonatkozik, maximális figyelmet kell, hogy érdemeljen, és nem szabad megakadályozni, hogy a gazdák azzal foglalkoznak, amelyhez a legjobban értenek, vagyis állami szolgáltatást nyújtsanak az egész társadalom számára az élelmiszerek előállítása terén fenntartható módon. Szükség van a kutatásra, innovatív megoldások érdekében a kis gazdák számára is, illetve a hosszú távú befektetések érdekében is. Köszönöm a nevében is. Kimerítettük a képviselők felszólalási listáját. Így megkérhetjük az Európai Bizottság képviselőjét, hogy válaszoljon King urat. Oké. Okay. Nos, köszönöm szépen. Köszönöm a Kamerai Bizottságnak és természetesen Katalin képviselőnek és a jelentést. Úgy gondolom, hogy összességében nagyon is üdvözöljük az önök építő jellegű megjegyzéseit. Néhány olyan megjegyzés is elhangzott, amely különösen annak pontosítással foglalkozik, hogy mik a források, ugye a vizek, az óceánok, és így tovább. Itt volt bizonyos bizonytalanság, amelyek tekintetében az önök megjegyzései nagyon hasznosak, ezt jobban tudjuk majd pontosítani. Vannak más kérdések is, amelyek ugyancsak további gondolkodást igényelnek részünkről. Le, lehet olyasmi, amit elkerült a figyelmünket, vagy nem szerepel a szövegben. Másrészt úgy gondolom, hogy a módosítók többsége nagymértékben szerkesztési jellegű, a bizottság szeretné, hogyha a program a lehető precízebb, legprecízebb lenne, és nem ugyanakkor nem mennénk túlságosan bele a részletekbe. Ahogy önök is említették, nyilván van eljárás arra, hogy hogyan határozok meg a konkrét, specifikus kutatási prioritásokat, ezt később lehet megtenni. Ahogy a bizottság is ezt javasolta, a jövőbeni eh, missziók és partneri együttműködések meghatározása, tehát egy külön eljárásban fog megtörténni. Úgy gondolom, hogy a mezőgazdaság egyetemen eh, eh, fontos, ugyanígy fontos a klímaváltozás, a számtalan környezetvédelmi kérdés, és nyilván észlelhették, hogy a javaslataink nem csak az elsődleges termelésre koncentrálnak, hanem tehát az élelmiszer előállítása termelésre, hanem annak környezetvédelmi vonatkozásait is figyelembe veszik, e, integrálva ezt az elsődleges élelmiszer e, termelési, termesztési e, vonatkozásokkal, az élelmiszer hulladékok felhasználására, a biobázisú termékek tekintetében. Tehát egy nagyon koherens csomagot szeretnék összeállítani, és hogyha megkérdezik, hogy miről is szól ez a csomag, akkor ugye e, lehet a végtelenség részletezni ezt. E, mi egy rövid e, kifejezést találtunk címként, élelmiszer és természeti források, erőforrások. Nyilván megértem azt az elképzelést, hogy önök szeretnék ezt kiegészíteni a mezőgazdaság szóval, élelmiszer, mezőgazdaság és természeti források. Mi szeretnénk lehetőleg rövidebben eh, eh, tartani ezt a sort, ezt a címet nem szeretnénk, ha öt soros lenne, és az túlságosan hatna megfelelő irányba. Ezzel együtt nagyra becsülöm az önök megjegyzéseit, és eh, át fogjuk ezt is gondolni. Valóban ki lehet elkészíteni a címet a mezőgazdaság szóval. Nagyon nagyra becsülöm azt az elkötelezettségüket, hogy támogatják a bizottság 10 millió eurós javaslatát ebben a klaszterben, ugye, ahogy elhangzott, a mezőgazdaság természeti erőforrások alapuló átalakulás, átalakítása rendkívül fontos az energiaügy szempontjából, a klímaváltozás szempontjából, a környezetvédelme szempontjából, tehát úgy gondolom, hogy valóban fontos hogy legyen megfelelő befektetés a kutatásba, a fejlesztésbe, hogy el tudjuk érni, meg tudjuk szerezni azokat az eredményeket, amelyek a következő időszakban, a jövőben biztosítják az előrelépés lehetőségét. Tehát még egyszer köszönöm az együttműködésüket. Köszönöm. takim razie się most arra kérem, hogy válaszolja meg a felmerült pontokat. Arvakkaista huomioista. Köszönöm szépen, kedves kollégák, köszönöm a megjegyzéseiket és a javaslataikat. Köszönöm azt, hogy különböző nézőpontokat vetettek fel. Örülök annak, hogy a javaslatomban a mezőgazdaság, kifejezést is majd belevesszük a címbe, hiszen mindent értékelni kell, a kritériumokat is úgy kell kialakítani, hogy minden mérhető legyen, és a lehető legjobb gyakorlatokból az egyszerű gazdálkodók is profitálhassanak és az élelmiszer előállítás is előnyét lássa ennek. Fontos az, hogy a tagállamok felébb legyenek, és eh, azon legyenek, hogy a, az egyetemek, a vállalkozások is benyújthassanak ilyen kérelmeket. Remélem, hogy az elnökünk is képes lesz majd megvédeni a, az érdekeinket, és a 10 milliárdot meg, meg tudjuk magunknak tartani. Szerintem nem mindig mutatjuk meg azt, hogy mit akarunk igazából lefedni. Nem csak a mezőgazdaság területén, hanem az előállítás területén, az élelmiszerbiztonság területén, állatvédelem, növényvédelem, az új növényvédőszerek, a trágyák, műtrágyák, a technikai előlépés, Az innováció kérdését mindenképpen előtérbe kell helyeznünk. Kertezenedvenik 70%-a növelni kell a termelést. A mezőgazdasági területek arányai nőnek. Több tanulmányra van szükség ezzel kapcsolatban. És hogy már mondtam az elején is, a kapon belüli támogatása, a tanulmányok támogatása egy aspektus volt. A második pillérben kevesebb eszköz fog rendelkezésre állni, 10 milliárdot adunk tehát a tudománynak, hogy azt Hogan biztos elmondta. egy hangulat kell felszólalnunk, és azon kell lennünk, hogy tényleg a kutatásra használják ezeket az összegeket. És a brexit kapcsolatban pedig sokkal nagyobb kihívások állnak előttünk. Jobban kell használni a tudományos területet, különböző projektekre van szükség, aktívabbá kell len, válnunk, tudományos területen, európai szinten kell koordinálni a projekteket. És valahogy Nagy-Britániát is be kell majd eh, ebbe eh, eh, vonni ezekbe a közös kutatásba, hiszen ez közös érdekünkben áll. Úgy gondolom, hogy erre a témára majd még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 Ah, sorry. You understand? Please. Da, este important să ne gândim cum facem transferul din cerci... Okay? Van egy kis technikai jellegű problémánk. Kicsit várjunk. Okay, we can start. Igen, most újra kezdheti. Da, domnule președinte, foarte pe scurt, iar, <laughs> again. Elnök úr, nagyon röviden. Rendkívül fontos, hogy aláhúzzuk, a kutatás eredmények átültetését a gyakorlatba. Ez az a probléma, amelyet szembe kell néznünk. Hogyan tudjuk gyakorlatát tenni azt, amit felkutattunk, kikutattunk, kutatás eredményeit, hogy tudja ez a napi életünket befolyásolni, javítani a mezőgazdaságban és minden más területen. Ezért szeretném hangsúlyozni azt, hogy mennyire fontos, hogy a kutatást átültessük minden ágazatban a hétköznapi életbe. Köszönöm. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, myśmy na spotkaniu koordynatorów zastanawiali się nad tematami. A koordinátorokkal gondolkodtunk azon, hogy lehetne esetleg egy meghallgatás már a jövő év elején. Ekkor lehetne egy meghallgatás, és gondolom, hogy ez a téma bizonyára az egyik legfontosabb téma lesz majd az ilyen meghallgatások eh, területén, amire fel kell készülnünk. Ezzel lezárjuk ezt a pontot. Most rátérünk a következő napirendi pontra. Ez egy eh, kivételesen érdekes pont. Egy munka tanulmány bemutatása, 14-es pont. A farkasok és más ragadozók újjáéledése. Ennek hatása a mezőgazdálkodókra, a mezőgazdaságra, és arról van szó, hogy milyen fajta fenyegetettség van itt eh, esetlegesen. Például az állattenyésztés eh, tekintetében A B eh, igazgatóság tematikus főosztály rendelte meg ezt a tanulmányt, és Linez úr végezte a tanulmányt, üdvözöljük őt. Korábban már beszéltünk erről a témáról a finnországi látogatásunk során, de nem csak Finnországot érinti ez a probléma, ez hm, kihat számos európai mezőgazdálkodó életére, főként a farkások, farkasok esetében tűnt, hogy sikerült megoldani a, a, a környezeti problémát, és így viszont egy másfajta biológiai egyensúly alakult ki. Üdvözöljük a vendégünket, 20 perce van. Lehet, hogy kicsi, de a 20 perc a parlamentben, a bizottságban ez rendkívül hosszú idő. A bizottság e, korábbi elnöke e, Barroso um, korábban lehet, többet beszélt, de most kevesebb időnk van, ön megkapja a szót. Um, I'm honored to be given so much time. Köszönöm, nagy megtiszteltetés, hogy ilyen sok időt kaptam. Rendkívül összetett ez a téma, mert uh, azon kevés környezetvédelmi kérdések egyike, amelyek kihívást jelentenek. Mert ugye, ami a farkasokat és más ragadozókat illeti, változást tapasztalunk az európai pályon, mert megpróbáljuk kontinentális szinten védeni őket. Egy-két hektáron ez lehetetlen, vagy néhány négyzetkilométeren, az egész kontinens vonatkozó ez a dolog. Úgyhogy tényleg az egyik nagy kihívás e- ez a környezetvédelmi programoknak. Négy kérdésről beszélünk. Először is, hogy mi a helyzet Európában a nagy ragadozókkal, hogy ennek milyen hatása van az állatállományra, aztán, hogy milyen ö, intézkedéseket hoztunk az érdekükben, és hogyan kell ezt integrálni más szakpolitikákba? Nagy ragadozók. Ha 50 vagy 60 évvel visszatekintünk, egész más volt a helyzet. A farkasok, a medvék nagyon korlátozott területen éltek, és a legnagyobb területeken kihaltak voltak. Have returned to many areas from which they have been absent nagyon sok területen hiányoztak. Úgyhogy ezek a számok 2012-2016 közötti időszakra vonatkoznak. 17 ezer farkasról beszélhetünk, ebből 13-14 ezer az EU-ban élt. A legtöbb szárazföldi országban léteztek, Luxemburg kivételével, még Dániára is beszélhetünk. Ez olyan 20 évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt. Ezek a farkasok nem nagy populációban élnek, hanem mondjuk kilenc különböző populációban vannak olyanok, amelyek kisebbek, vannak olyanok, amelyek kiszolgáltatottak, vannak olyanok, amelyekkel nem kell kapcsolat, nem kell aggódnunk. Tehát nincs egy nagy európai populáció. Ami a medvéket illeti, hasonló számokkal rendelkezünk, olyan 17-18 ezer Európában, ebből 15-16 ezer található az EU-ban. A medvék sokkal inkább szétszórtan élnek, 10 populációban, ezek közül van olyan, amelyik nagyon kicsi, például a Pireneusokban, Franciaországban, de vannak olyanok, amelyek nagy populációban 7-8 ezer lélekszámot számlálva. Ami a hiúzókat illeti, 8-9 ezer él Európában, 7-8 ezer európai, az Európai Unióban, 11 populációban. Ezek között is vannak olyanok, amelyek kisebbek, nagyobbak but they are one of the most conflictful large carnivores confined to Norway. Ami a rozományokat illeti, 1000-1250 él Európában, 600-800 az EU-ban, két populációban. Nagyon fontos, hogy megőrizzük őket, mert veszélyeztetettek. 19 EU országban vizsgáltuk meg, hogy milyen állatállomány veszteséget szenvedtek el ezek az országok. Sajnálatos módon Spanyolországtól, Lengyelországtól, Bulgáriától, Ausztriától, Romániától nem kaptunk számokat, pedig ezek nagyon fontos ö, országok, Olaszországból és Svédországból csak részben kaptunk adatokat. A föderációs országokból nehéz főleg számokat beszerezni, mert nem föltétlenül továbbítják ezeket az egyes régiók. Az első képen azt láthatják, hogy milyen állatállományt érintenek a nagy ragadozók. A zöld a bárányokat mutatja, úgyhogy a legfőbb üzenet ezen grafikon alapján az, hogy főleg a bárányokat, kisebb mértékben a kecskéket érinti ez Görögországban, Portugáliában. Aztán Finnország és Norvégia a esetében a szarvasokat veszélyeztetik. De elsősorban a bárányokkal foglalkozunk, mert ezeket érinti leginkább ez a veszély. Nos, ami az európai bárány ö, populációt illeti, itt óriási változásokat tapasztalunk. 90-től a napjainkig láthatók a számok. 130 milliótól 90 millió alá csökkent a számok. Ezen kívül az általános tendencia az, hogy nyugaton csökkent, és nőtt az új EU országokban. Itt gyakorlatilag konfliktus alakult ki a ragadozókkal szemben, mert gyakorlatilag ott nőtt a bárány populáció, ahol csökkent a ragadozók száma. ...87 millióról van szó Európában, ebből 58 millió az EU országok szárazföldi részén. bizonyos mértékben ki vannak téve a nagy ragadozók jelenlétének. Ami a kompenzációs kifizetésekkel kapcsolatos adatokat illeti, általánosságban 21 ezer bárányt ö, kompenzálnak, amelyeket megölnek ezek a ragadozók az EU-ban. Ezeknek 92%-át a farkasok okozzák, a többit a hiúzok és egyéb ragadozók. Ha bevesszük Norvégiát és, Svi- és Svájcot is, először is kétszeresére nő a elhullott állatok száma, azért, mert a farkasok és a hiúzok Norvégiában ilyen óriási hatással vannak az állatokra. Ami megdöbbentő, hogy a veszteség változik rendkívüli módon. Tehát a farkasok vagy a medvék méretétől, populációjától függ. Itt azokat a számokat látjuk, hogy az adott országokban hány állatot, egyedet ölnek meg a farkasok vagy a medvék. Harminc 40 bárányról beszélünk farkasonként egyes országokban. De egyes országokban rendkívül kevés a veszteség. Úgyhogy itt a legalsó ö, sorban kevesebb, mint egy bárányt ölnek meg a farkasok vagy a medvék. És ezek olyan országok, ahol eléggé sok farkas él. Tehát rendkívül eltérő a farkasok hatása országonként. Attól függően, hogy hogyan folyik az állattenyésztés. Ami a medvéket illeti, ugyanez a helyzet. Norvégia és Franciaország vezet. A svájci számok nem igazán megbízhatóak, mert csak néha-néha jelennek meg ott a medvék. Előfordul, hogy vannak olyan országok, ahol általánosságban egyetlen egy bárát ölnek meg a medvék évente. Meg kell néznünk tehát mind a két sort, az alsót és a felsőt is, hogy eldöntsük, mekkora hatása van ezeknek az állatoknak. Nos, ami a hiúzókat illeti, megint csak Norvégia vezet, Franciaország jó, messzire leszakadva a második, és az összes többi országot szinte nem is érinti ez a probléma. Általánosságban hiúzónként egy-egy bárányt ölnek meg egy évben a szarvasok esetében egész más a helyzet, mert a szarvasok nem feltétlenül házi állatok, és egész más a tenyésztési lehetőség ezeknek az esetében. Nagyon nehéz számokat megszerezni, főleg azért, mert Svédország nem fizet semmiféle kárpótlást, a kockázatért fizetnek, ez egészen másképp alakul. Amikor arról beszélünk, hogy 35-60 ezer szarvasról beszélünk Svédországban, Finnországban és Norvégiában évente, akkor ez kb. 5%-át teszik ki az egész populációnak. Úgyhogy sokkal magasabb szintű konfliktusról van itt szó, mint az összes többi állatállomány esetében. A szarvasokat rendkívüli módon sújtja az éghajlati kérdés, complicated interactions with grazing. Nos, ami a legelési lehetőségeket illeti, és egyéb érintett területeket, egész más a helyzet a szarvasok esetében. Nagyon nehéz védeni a szarvasokat, és a három északi ország az eléggé intenzív módszereket választotta, és eléggé extenzív módon ö, kárpótol. A szarvasok mégis nagyon nehéz eset ebből a szempontból. Visszatérve a bárányokra és másfajta állatokra. Azért látjuk ezt az óriási különbséget a különböző országok között, mert más és más az állattenyésztési mód. Norvégiában és nagyon sok északi országban a bárány tenyésztés úgy működik, hogy szabadon legelnek a bárányok és gyakorlatilag a, a bárányok és a farkasok között nincs semmi. Ezen esetekben óriásiak a veszteségek. Ha visszagondolnak a farkasokkal kapcsolatos számokra, Norvégiában a veszteség körülbelül 500-szor annyi volt, mint Svédországban. Két országról van szó, ahol hasonlóak a körülmények, a, a tájviszonyok, de ez azért van, mert Norvégiában szabadon legelnek a bárányok az erdőkben és a hegyekben. A másik országban viszont el vannak kerítve. Úgyhogy tényleg óriási a különbség. Ahol nincsenek bekerítve, nem igazán tudunk jelentősen csökkenteni semmiféle veszteségem. Nos, ahol szabadon legelnek, óriási a veszteség. Itt nem nagyon lehet könnyen megoldást találni a farkasok, illetve a medvék esetében. Ha bekerítik őket, óriási változást jelent ez a veszteség terén. Lehet elektromos ö, kerítésről is beszélni, ahol aztán tényleg minimálisra csökken a veszteség. Ahol, tehát két rendszerről beszélünk, az egyik a szabadon legelő, a másik a nem szabadon legelő bekerített rendszerről. A kérdés az, hogy a ö, hegyekben ö, legelnek-e. Aztán persze vannak ö, kutyák, illetve pásztorok, akik őrzik őket. A Balkán a területeken, Olaszországban ezek a rendszerek még mindig élnek, és tényleg hatékony védelmet biztosítanak a bárányok számára, a farkasok, a medvék és a hiúzokkal szemben. A probléma ott merül fel azokban az országokban, például Norvégiában, ahol feladták ezt a rendszert, ahol gyakorlatilag feladták a munkaigényes rendszert tapasztalat megvan, még mindig használják, de a nagy kihívás strukturális, gazdasági és szociális jellegű, mert nagyon nehéz egy igen munkaigényes rendszert visszaállítani, amelyet már feladtak. Aztán tanulmányoztunk még más dolgokat is a, a ragadozók és az állatállomány között, ez a gazdasági hatás és a konfliktus. Gyakorlatilag. A farkas mit tud előidézni? A konfliktus az különböző érintettek közötti probléma, emberek közötti probléma. Például a szociális konfliktus, az emberek közötti, az ember csoportok közötti probléma. És ez már teljesen eltérő és főleg európai szinten nagyon kis kapcsolatot tudunk felmutatni a ragadozó gazdasági befolyása, illetve a szociális konfliktusok között. Nos, amit a konfliktusok alapján megállapítottunk, az az, hogy nagyon sok vitás nyilatkozat, ahogy a farkasokkal kapcsolatban elhangzik, gyakorta a bárányokat állítja középpontban, azonban ezek a konfliktusok nagyon sok mélyebb problémát vetnek fel, és gyakorta ennek semmi köze a bárányokhoz. A vidéki területeknek nagyon sok kihívással kell szembenézniük, és ezek közül nagyon sokat nehezen tudnak kezelni az ottaniak. A farkas viszont nagyon jó bűnbak lehet, úgyhogy nagyon fontos tudni azt, hogy az az ellentmondás, amit tapasztalnak képviselőként a farkassal kapcsolatban, elképzelhető, hogy a farkasokra vonatkozik, de nagyon sok mélyebbre nyúló problémára is. Nagyon sok konfliktus kapcsolódik a farkasokhoz. Például egy vidéki tevékenység, amely a ragadozókhoz kapcsolódik, a félelem. Tehát ez csak egy a sok konfliktus közül. Konfliktus közül. Tehát a ragadozókkal kapcsolatos konfliktust szélesebb szociális kontextusban kell vizsgálni. Aztán, ami az integrált megáll, megoldásokat illeti, háromféle stratégiát említhetünk meg, amelyekkel csökkenthetjük a farkasok hatását a bárányra. Először a védelem, aztán a gazdasági kárpótlás, a harmadik pedig amit fel tudunk használni annak érdekében, hogy csökkentsük a, az elhullás mértékét, védjük a bárányokat. Mert ez nagyon hatékony. A habitát irányelv például és a madárvédelmi irányelv bizonyos előírásokkal rendelkezik. Azonban Sokkal szélesebb kontextusban kell tekintenünk mindezt, a környezetvédelmi politika a szélesebb körű mezőgazdasági és szociális kérdések tükrében, ugyanis a bárány és a farkas közötti kapcsolatokat ez mélyebben tükrözi. Információhiányban nem szenvedünk. Tudáshiányban sem, tapasztalathiányban sem. A legtöbb problémára már megvitatták a választ, a gyakorlatban is átültették már réges-rég. Az Európai Bizottság például nagyon jó kiinduló pont, a legjobb gyakorlatot nagyon sok nyelven megtalálhatják itt, a LIFE programon belül, de vannak olyan dokumentumok is, amelyek a strukturális alapok szerepéről szólnak, a legjobb gyakorlat szempontjából. Például azonban hosszú listát tudnék összeállítani olyan weboldalakról, ahol további információ áll rendelkezésre, úgyhogy tényleg nincs ismeret hiány. Ennyit szerettem volna elmondani, és várom a kérdéseiket. Ezen kívül egy szakmai jellegű, igen hosszú dokumentum is rendelkezésre áll, amely sokkal több részletet is tartalmaz. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Meghallgatjuk most a képviselők hozzászólásait. Elsőként Miller képviselő fog hozzászólni. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, köszönöm szépen ezt az előadást. Kicsit csalódott vagyok a tanulmányt illetőleg mert nagyon másfajta megközelítést alkalmaztunk. Ön felsorolta azt, hogy mi Európában a helyzet, számokat nevezett meg, régi adatokat. 17 ezer farkasról beszél, hogyha tudjuk azt, hogy három éven belül megkettőződött a farkas populáció, akkor 2018 végén kétszer annyi farkasból indulhatunk ki, és a tanulmányunkban eredetileg arra gondoltunk, hogy ezeket a védelmi intézkedéseket megszüntetjük. Persze itt van a, a flora fauna habitat irányelv, itt van ez a jó megtartási öm, helyzet is, de a célunk az az, hogy ezen nagy ragadozó visszatérése miatt elvész a fajták sokszínűsége. Hogy jele, mondjak néhány példát erre a régiónkból. Itt többször támadnak a farkasok, szinte nap, naponta, és azt tudjuk, hogy Bajorországban 23 ezer hektár védett terület van az alpesekben, és itt a növények, állatok sokszínűsége létezik, és ez a sokszínűség, ezt a sokszínűséget védeni kell a szarvasmarhák, juhok által, viszont a farkasok visszatérése miatt ez a fajta sokszínűség veszélybe került. Tudjuk, vannak erről tanulmányok, hogy mennyibe kerül az, hogyha bekerítjük ezt a területet 290 millió euró, plusz még 40 millió euró évente, igazából senki nem tudja ezt megfizetni, főként nem a gazdálkodók, ezért számunkra ez azt jelenti, hogy ez nagyobb veszélyt jelent a, a, az állataink számára. Ez azt jelenti, hogy még inkább ez a terület, erről a területről eltenik a fajta sokszínűség, és rá az emberek a természet miatt jönnek hozzánk, és most már másfajta kihívásokat látunk. Jó ez az előadás, de nem voltak benne tények, aratok, nem voltak igazi számítások ebben, amelyeket mi alkalmazhattunk volna itt. Egy konkrét kérdésem van önhöz. El tudja azt képzelni, hogy a nagyon értékes területeken, farkasmentes területeket kell kialakítani, ragadozómentes területeket, hogy ezt az értékes természeti területet továbbra is meg lehessen tartani. Köszönöm szépen. Sokan kértek szót, mindenkinek két szeretnék adni. Két percet szeretnék mindenkinek adni, többet nem. Tamtán képviselő. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Alig két hónapja a parla- egy parlamenti delegáció az MV-ből és nagyon sok kollega itt körülöttem részt is vett ebben, a francia alpokba látogatott, hogy találkozzon az állattenyésztőkkel, de főleg azokkal, akik a ö, hegyekben élnek. Beszámolójában említette, hogy ö, milyen hatással van mindez a mezőgazdaságra, a gazdasági hatásról beszélt, és ugye ott vannak a turisták, nem szabad elfeledkeznem nünk erről. Kaptam egy faxot ma azokról a turistákról, akik a mm, hegyekbe szabadon mászkálhatnak. És aztán ott a pszichológiai tényező, ami nem csak az állatenyésztőkre vonatkozik, hanem a családokra és általánosságban a társadalomra. Évszázadokon keresztül az ember harcolt a farkassal. A 19. században aztán sikerült megszabadulni tőle a kampánynak köszönhetően. És ma, amikor arra gondolunk, hogy a farkast megint ö, ö, meg akarjuk honosítani, ez azt jelenti, hogy el fog terjedni mindenütt, és hogy ettől ne féljünk, ez utópiának tűnik. Ha elegendő farkas lesz, Müller asszonytól hallottuk a számokat, az ENSZ hivatala rámutatott arra, hogy ugye az idén például 20%-kal nőtt a populáció száma, ha ilyen tempóban folytatódik, ez egyszerűen nem lehet már ö, ö, az Alpokban vagy más ö, régiókban ö, megfelelően felvenni a harcot velük szemben. Láttam, hogy hogy támadták meg a szarvasmarhákat például. Ö, ilyen 80-90 kilós állatokról van, 180-190 kilós állatokról van szó, a farkasokkal kapcsolatos utópiát illetően eh, szociológiai kérdésekre kell koncentrálnunk elsősorban, elnézést, ha egy kicsit sokat beszélek. Elmagyarázták nekünk, hogy egy két éves gyerek, aki a ház előtt látta ezeket az elhullott állatokat, eh, már másnaptól kezdve egyszerűen mindenféle egészségügyi problémával küzdött, orvosok, pszichológusok foglalkoztak vele, és végül is kiderült, hogy a, a farkast látta ott a, a, a gyerek, és aztán ahogy ez megszűnt, újra normálisan tudott táplálkozni a gyerek. Tehát hogyha egyszerűen meg akarjuk szüntetni ezeket a problémákat, hát mondhatjuk azt, hogy a pásztorokra van szükség, akik védik az állatokat a farkas támadásai ellen, de hát nem találunk már vállalkozókat erre. Vagy akkor két méteres ö, ö, falat kell emelni, ö, mondjuk két bárány miatt. Ha viszont 350 állatról beszélünk, akkor már mekkora kerítést kell emelni? Ha e, trudno mi przerywać tego typu wystąpienia, ale jest prośba, żeby później już nie powtórzyć. Azt kérném, hogy ne ismételgessék az érveket. Dorfman úr, köszönöm szépen, elnök úr. El kell mondjam, hogy újat nem hallottam ebből a tanulmányból, és Müller kollégával így egyetértek. Egy olyan régióból érkeztem, ahol a farkasok két-három év óta visszatértek, azután, hogy száz évig nem voltak jelen. Nagyon sok olyan eset van, amikor a farkasok támadtak, és nagyon sok turista is van nálunk. Persze lehet azt mondani, hogy legyenek kerítések, ez jó, de hát akkor hol sétáljanak a turisták? másszanak át a kerítésen, tegyünk oda a kutyákat, hát akkor nem csak a juhokat fogják támadni, hanem a kutyákat is. Az egész persze is szebben hangzik, mint a, mint a valóság. Voltunk Finnországban, a környezetvédelmi bizottsággal is jártunk más területeken, és főként az alpási területeken, és ebben igaza van, itt olyan a állattartás, mint, mint amilyen, ez nem mindig fenntartható. Lassan már kezdik nálunk feladni a jó tartást, jobbnak tartják azt, hogyha hagyják elbújjánzani ezeket az alpási területeket. A szavai látogatásunkkor azt láthattuk, hogy csak is a közlen intézkedésekre a védelem esetében Franciaországban 70 ezer eurót adnak farkasonként, ez 200 millió euróra tehető, tehát összességében ez az adófizetői pénzek elpocsiklása szerintem erről is beszélni kellene. Ráadásul ezt a második pillérből ki is fogják még venni. Leegyszerűsítette a dolgot, azt mondja, hogy itt félelmet keltenek Az alpási területben, a falvakban, és én egy ilyen faluban lakom, nekünk nincs kedvünk ahhoz, hogy a farkasokkal éljünk, nincs kedvünk ahhoz, hogy a gyerekeket az iskolába küldjük akkor, amikor farkasok ott vannak. A népesség, nem tudom mit mondani, hogyha a Bois de itt e, falkák e, mennének, Nem tudom, hogy mi történne akkor, hogyha ezt, ezt történne itt is. El kell gondolkodnunk azon, hogy a jelenlegi védelmi intézkedés még indokolt-e, Nem tudom, hogy mit lehetne még itt tenni. Thank you, Chair. Um... Köszönöm, elnök úr. Nagyon szépen köszönöm a jelentést is és az ön bemutató jelent. És úgy gondolom mindenki, aki itt van a teremben, tudja, hogy tegnap a francia környezetre miniszter Nicolas Hulot lemondott, és három indokot adott erre. Egyrészt nem kapott elég támogatást a klímaváltozása kapcsolatban, nem kapott támogatást a gyomírtószerekkel kapcsolatos munkájában, illetve a biodiverzitással kapcsolatos munkája tekintetében és itt kifejezetten arra hivatkozott, hogy a medve és a farkas franciaországi újra betelepítése mint feladat kapcsán nem kapott kellő támogatást. Nos, ezt csak így meg akartam említeni a vita részeként annak fényében. <clears throat> Esetleg a Hughes bevezetésére is szükség, ugye saját szavazók közvetemben is szó volt a Hughes bevezetéséről, újra betelepítésétől Észak-Kelet-Angliában, Egyesült Királyságban, de egyéb, egyéb ragadozó is beszélhetünk, ugye a hiúz Európa nagymacskája. Nos, én is aggódnék, hogyha én azt mondanám, hogy az emberek félnek a hiúz betelepítésértől, akkor nekik mit válaszolnának? Buda úr! Nos, az én kérdésem a felszólalóz az lenne, hogy miért eh, tekintjük sikertörténetnek azt, hogy növekedett a farkasok száma, hiszen eh, ez katasztrófának tűnik, hogyha a gazdálkodókkal beszélünk. Eh, hazámban 6500 barna medve él, 40 százaléka ez az európai barna medve populációnak, és megpróbáltuk megpróbáltunk egy darab medvét átlepíteni valamelyik más tagállamba, senki nem akarta azt az egy medvét sem. Tehát mit tehetünk egy ilyen populációval, amely kétszer-háromszor nagyobb, mint kellene, mint amit a környezetük megenged, hiszen vannak turista célpontok, ahol a medvék folyamatosan jelen vannak, ahogy kollégáim is mondtam hogyha a jutatásra gondolok, ugye persze be lehet a birkákkal keríteni villanypásztorral, de hogyha magaslati pásztorkodásról beszélünk, ott ezt nem lehet megoldani. Persze lehet kompenzációt is nyújtani, 5000 euró költöttek erre adott időszakban, de normális az, hogy azért fizetünk hogy kompenzáljuk a pásztorokat, helyet, hogy csökkentenénk a farkas ö, ö, létszámot. Beszélhetnénk a sterilizásról, az ivartalanításról is. E, máskülönben csak nevetség tárgyává tesszük, kigúnyoljuk a, a gazdákat, és egész térségek, különösen hegyi érdékek néptelenednek, néptelenednek el ennek köszönhetően. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is tagja voltam annak a delegációnak, amely Franciaországba látogatott, és köszönet Dantan úrnak, amiért lehetővé tette, hogy találkozzunk a gazdálkodókkal, és beszéljünk a helyi népességgel is, akik számos problémával találkoznak, talán magad szemben napról napra. Nagyon sok érvet hallgattunk már, úgyhogy csak arra szeretném felhívni a figyelmüket, arra a tényre, hogy az állatveszteségekre biztosított kompenzáció nem megfelelő. annyi pénzt is adunk erre, nem tudjuk kompenzálni az embereket azért a félelemért, amelyet naponta éreznek. Úgy gondolom, hogy sokkal eredményesebb intézkedésekre van szükség. Oda kell figyelnünk a helyiek panaszára. A francia alpokban azt mondták nekem a helyi gazdák, hogy 360 farkas ott 12 ezer lábas jószágot pusztított el, és itt valami 30 millió eurót fizetnek ki évente. Horvátországban 200 farkas, több mint 2000 46 mm, állatot pusztított el, ők azonban a gazdálkodók itt 220 ezer euróhoz jutottak hozzá kompenzációként. Tehát nagy a különbség ebben is, és a francia eh, gazdálkodók ugyanilyen elégedetlenek, mint a, mint a horvát eh, gazdálkodók eh, a különbségek ellenére. A tény az, hogy a helyiek bárhol ének is jelentős problémákkal találkoznak, találják szemben magukat, és úgy gondolom, hogy az illetékes biztos fel kell hívnunk arra, hogy gondolkodjanak a megoldásom. Nem ez az első alkalom, hogy erről beszélünk itt az Európai Parlamentben, ez a negyedik alkalom már, hogy széles körben beszélünk erről, és ha megnézzük azt, hogy mi van itt, és hogyha azt mutatják, hogy Hollandiában nincsen farkas, ez nem igaz. Észak-Hollandiában nagyon sokat vitáznak erről, úgy gondolják a, a, a ott lakók is, hogy vadászni kell erre a farkasra, mert az egész dolog már kikerült a kezükből, hamarosan nem lesz már pénz arra, megvédjük ezt az állományt. Én azt szeretném, hogyha elgondolkodnánk egy állásfoglalásra, amit begyújthatnánk, mert eh, igaz, igenis vadászni kell a farkasra azért, hogy kezelni tudjuk az állományokat, ez a legjobb megoldás szerünk, szerintem. Minden egyes alkalommal, és nem vegye zokon, hogy ezt mondom, nagyon szép jelentéseket kapunk, de nem veszi figyelembe azt, hogy mi történik a helyszínen, és egy kicsit melegen van ebből. Bardzo dziękuję. Pan poseł Andrew. Andrew, Agnew képviselő. Oui, merci, monsieur le président. Monsieur Linel, monsieur... Köszönöm, elnök úr. Linel úr, bizonyára úgy készítették el a tanulmányt, ahogy rendelkezésükre álltak a lehetőségek, azonban vannak problémák, amelyeket mi is fel vetettünk. Nyilván egy csomó mindenre szükség van. Azt gondolom, hogy figyelembe kell vennünk az állattenyésztőket is. Kapok én is szinte hetente üzeneteket a reménytelenséggel küzdő állattenyésztéktől. Hat bárányomat ölt meg egy farkas. Nyilván tudják, hogy miről beszélek. Van, itt, van olyan állat, amelyet megöltek, van olyat, amelyet csak megharaptak. Ma reggel kaptam egy üzenetet. Jó napot kívánok! Prévansertől 150 méterre megint támadtak a farkasok. A, ez már sok. A 4000 ö, ö, állatot nem tudjuk megvédeni itt. Hát minden nap kapunk ilyen üzeneteket. Azt hiszem, hogy tanúsítják ezt a képviselőtársaim is. Tehát a téma borzasztóan komoly, amit önök javasolnak, egyáltalán nem felel meg a, a, a probléma rendezésének. Hiszen a farkasok legalábbis Franciaországban ö, támadnak. Nem aprócska témáról van szó. Ma a meglévő megoldások ö, nem megfelelőek, hiszen a ragadozók, illetve az állattenyésztés együttélése a jelenlegi rendszerben nem működik. Úgyhogy valamit változtatni kell rajta. Ö, egyértelmű, hogy túlságosan védik őket, és a habitat irányelv felülvizsgálatra szorul az új hallottak alapján. Nagyon fontos, el kell mondani, hogy védelemre van szükség, mert egyébként egyes régiókban egyszerűen el fog tűnni az állattenyésztés és a ö, szabad legeltetés. Én azt gondolom, hogy hallottuk ezeket a tanúvallomásokat, ezek alapján kell döntenünk. Köszönöm. Florence úr. Teljesen reménykedve jöttem ide, és a Környezetvédelmi Bizottság nevében sok mindent hallottam már a farkasokról. Mi döntéshozók vagyunk. Ön miben segített minket ebben? Fel kell tennem a következő kérdést. Tudjuk, a kapcsolatot ismerjük már a farkasok és a bárányok között. Naponta megtapasztaljuk ezt. Ön arról beszélt, hogy a bárányokat el kell keríteni. De ha egy éjszakára túl későig kimarad a bárány, akkor visszavonják a, az állattenyésztő engedélyét. De egyes országokban megvannak a definíciók azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell ezeket az állatokat tenyészteni. A terminológia túlságosan szigorú, és kétlem, hogy igazságot lehet szolgáltatni a gazdák és a farkasok között. Olyan területeket kell létrehoznunk, ahol ö, ellenőrzés van, és ahol lőni is lehet. Nem hiszem, hogy az embereket el kell tiltani ettől. Szégyeltnénk magunkat, hogyha nem találunk megoldást erre. Elvihetjük, el tudjuk vinni az embereket a holdra, de nem tudjuk megvédeni a gyerekeket a farkasok támadásától. Sokkal több itt a tennivalónk. Poszol Ja, dass das eine emotionale Debatte wird, war ja klar. Äh, das hilft uns aber dann im Endeffekt auch nicht weiter, weil wir müssen tatsächlich drüber reden. Köszönöm szépen, Hausling úr következik. Úgy gondolom nem lépünk előre. Hol vannak a határok? Ön azt magyarázta el nekünk az előbb, hogy hogyan szaporodnak a farkasok. Itt meg azt hallottuk, hogy nem történik semmi. Pedig már Hamburg kapuinál vannak a farkasok, ezen azért el kellene gondolkodni. Tehát hol lehetne határokat megszabni? Európa minden régiójában voltak olyan területek, ahol voltak korábban is farkasok, mi a helyzet? Stabil itt az állomány? A másik dolog, amiről beszélni kell, hogyha a farkasok azt látják tartósan, hogy vadásznak rájuk, akkor mit fognak tenni? Németországban voltak olyan farkasok, olyan területeken, ahol kaptak enni, és egészen a falvakig mentek. Úgy gondolom, hogy ezek továbbra is vadállatok maradtak, tehát nagyon teljesen beszélünk erről. Úgy gondolom, hogy a farkas állomány és a medve állomány határokkal rendelkezik Európában, ezt el kell fogadnunk. Nem igaz, hogy mindenhol területet kell nekik adnunk, ez nem lesz működőképes. Ezen kívül a turizmus területén is lesz majd gond. Figyelembe kell venni ezt is. Ezek a jóvédő intézkedések kerítésre kihathatnak a turizmusra is, nem csak a e, juhokra. Tehát mindenképp határokat kell szabnunk. Ami bosszant az az, hogy az egész farkas és medve vita elterít bennünket a többi problémától. Az elmúlt e, húsz éve más fajok is elvesztettek, tehát más területen néha magasabb a, a fajta vesztés, mint a farkasok esetében, és erről nem beszélünk. A kérdés tehát az az, hogy hol lehet meghúzni a határokat. Flanagan képviselő. Would you say if it was already asked. Nos, eh, nem szeretnék eh, időt pazarolni ezt a kérdést, amelyet föltettem volna, más már föltette, köszönöm. Pán Poszó Bogovic. Bogovic úr. Thank you. Uh... Köszönöm. Szlovéniából érkeztem, ahol medve és farkas, valamint hiúz is van és egyre növekvő létszámban, és ezt én is problémátnak látom, egyre nagyobbak a konfliktusok a társadalommal. Először a gazdálkodók és kat érinti, a második konfliktus viszont nagyon fontos a nem kormányzati szervek szerepe szempontjából, hiszen az ő hang befolyások miatt nem könnyű E, a népességet, a e, populációt kezelni, és ennek következtében a, a vadászoknak is vannak e, problémáik. Tehát nagyon fontos, hogy világos legyen a helyzet az a kapcsolatban, hogy mekkora a, a populáció. Az is jellemző, hogy a farkasok létszáma annak növekedése miatt a, egyre közelebb kerültek az erdő széléhez a megművelt területek, és hát Jubjanában előfordult, tehát láttak medvét is, és vadászoknak kellett semlegesíteni a medvét, és akkor a városiak is rájöttek, hogy mit is jelent a medve a szomszédban. Köszönöm szépen eh, Flanagan úrnak, hogy nem húzta az időt. Uh, Nikolson képviselő, köszönöm szépen, elnök úr. Néhány évvel ezelőtt eh, lehetőségen nyúlt Szavoly úrral együtt az, arra, hogy a Szavoly régióban lejártunk, nem most, hanem korábban, és nagyon sok pro- hasonló problémák volt Észak-Írországban. A farkasok is egyik e, problémája, de nem ezzel a nagyobb e, probléma, hanem az, hogy esetleg itt, itt betegségeket terjesztenek. Meghallgattam az ön előadását, és sokan maradtunk itt meghallgatni. Én láttam ezt, amiről beszélt. Amikor én voltam a szava területen, akkor nem volt eh, megoldás. Azt mondták, hogy a magasra fekvő hegyes területeken ez nem lehet eh, megoldás. Nálunk az a gond inkább, hogy a, a kutyák támadják meg a juhakat. Sokkal rémisztőbb az, amikor a farkas támogatja meg a juhokat, ez elég ijesztő, széttépik szinte az állatot. valóban nem kellemes ezt látni, és nem könnyű megoldásokat találni. Van-e más megoldása a kerítések felvonásán kívül. Karl Heinz néhány jó ötlettel szolgált. Nem lehetne bizonyos szinten vadászni rájuk? Reálisnak kell maradnunk. Mindig erről beszélünk, minden egyes alkalommal. Ugyanott a két-három éve voltunk a Szavában, és mi mindig erről beszélünk, és az ott élő gazdálkodók mindig próbálnak megküzdeni ezzel a problémával. Úgy gondolom, hogy foglalkozni kell ezzel a problémával, és európai szinten kell ezt megtennünk, mert tényleg sok érzelmet vált ez ki. Madame Melio. Melio asszony. Vielen Dank. Um, ich danke Ihnen. Müller asszony. Köszönöm szépen és hasonló gondolataim vannak, mint a kollégáimnak azon előadásával kapcsolatban. Berlin környékéről jövök, sok minden történik. Nálunk van a legtöbb farkas Kelet-Németországban, tehát van egy-két farkasunk. Nincsen túlságosan sok erdőnk, de nagyon sok nem felhasznált terület van, ott kutyákat sétáltatnak, turistáskodnak, és nagyon jól érzik magukat ott a farkasok. Az állampolgárok azt mondják, hogy ha ott maradnak ezeken a területeken, ha hagyjuk őket ott élni, akkor a turizmust el is felejthetjük ott, Mi történik akkor, hogyha elhagyjuk ezeket a területeket? Mit történik akkor, ha elmennek erről a területről a farkasok más területekre? Beszélt arról, hogy juhokat megtámadják, nem lehet kint tartani a teheneket, stb. Nálunk van egy farkaskezelési terv, ez viszonylag jól működik, e, a gazdálkodók kapnak kárterítést is, a gond az az, hogy egyre magasabbak a kerítések, és a farkasok magasabbra és magasabbra ugranak. Tehát az eddigi ajánlott intézkedésekkel, a kutya tartással az a helyzet, hogy még jobban megölik a kutyákat, tehát nem igazán tudjuk megoldani ezt a problémát. A kérdésem az az, hogy hogyan lehet az emberek félelmeivel bánni, erről is beszélni kell, másrésztről pedig mikortól lehet biztosnak tekinteni az állomány megtartását, mikor olyan erős egy populáció, hogy már önmagát fent tudja tartani, és mikor lehet vadászni járuk, vagy már bármilyen másfajta intézkedést tenni, hogy mégiscsak valahogy kordában tartsuk ezt a kérdést. Roppel képviselő. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Na, Lietuvoje labai didelių tų problemų nėra, bet... Elnök úr, Nálunk is vannak gazdálkodók, akik időről időre elszenvedik a farkas támadásokat, és nyilván a gazdák ilyenkor enyhén stresszes állapotba kerülnek, és a kompenzáció nyilvánvalóan nem kompenzálhatja őket teljes mértékben e, a veszteségeikkel kapcsolatban. Ezért más megoldásokat kell keresnünk, gondoskodnunk kell arról, hogy a birkák eh, biztonságban legyenek. Ha a farkas azért támad, mert éhes, akkor bizony támadni fog. Alternatívákat kell keresnünk, alternatív élelmiszer, eh, eh, alternatív táplálékot a farkasok számára, vagy szabályozni a dolgot, vagy valami más csinálni. Nagyon jó lenne, hogyha a tudomány segítene rajtunk ebben a helyzetben, és lehetőséget adna az embereknek arra, hogy megelőző intézkedéseket alkalmazzanak. Ez segítene a gazdálkodók megvédésében. A farkasok kutyákra is támadnak időről időre és ezekben a helyzetekben az emberek eh, talán még eh, inkább eh, sokkos állapotba kerülnek, amikor a munkakutyájukat éri támadást. Tehát úgy gondolom, hogy keresnünk kell megoldást arra, hogy megvegyük a birkákat, az állatokat, a házi állatokat. Ez lenne a kérdésem. Kivel voorzitter. Ja, de terug... Házakamp asszony, igen, a farkasok visszatérése nagyon érzékeny E pont, ami régóta már a mi rendünkön is e, rajta van. Nagyon sok érzelemteljes véleményt hallottunk ma. Nagyon fontos ez a vita, mert e, a farkas igazából része a természetnek, és oda tartozik, de sajnálatos módon a farkasok fennállását veszélyfenyegeti, veszélyezteti a területek felaprózása, a közlekedés, stb. Csoda az, hogy a farkas még teljes mértékben nem tűnt el Európából. Én értem azt, hogy a gazdálkodók aggódnak, akik meg akarják védeni az állataikat, de a gazdálkodók is hibásak, illetve a gazdálkodók felelnek azért, hogy megvédjék a, az állataikat. A politikusoknak is van felelőssége, az a felelősségünk, hogy tájékoztassuk az állampolgárokat a farkasokról, az a felelősségünk, hogy a gazdálkodókat tájékoztassuk a védelmi intézkedésekről. A kollégákat is kell arról tájékoztatni, hogy nincs értelme a vadászatnak, és az a felelősségünk, hogy jó információkat terjesszünk el. Az a felelősségünk, hogy a farkasokkal szembeni öm, jogtalan félelmet megszüntessük, de az a legfontosabb, hogy az farkasok számára robosztus eh, élőterületeket biztosítsunk. Sajnálatos az, hogy nagyon sok kollégám most itt, de a múltban is Andon azt kérte, hogy a habitát irányelvet vizsgáljuk felül, csak azért, hogy még több farkas tudjanak megölni. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy a farkas, mint a habitát irányelv más állatai is védelemre szorul. Örülök annak, hogy a bizottság eddig E, ezt figyelembe vette. A habitat irányelv megfelel a céljának, nem szabad ezt gyengíteni. Ezen kívül a farkasok e, olyan területekre tértek vissza, ahol korábban a vadászok elüldözték őket arról. Örülök annak, hogy Hollandia határain is megjelent már száz év után a farkas. Örülök annak, hogy az innovatív e, megelőző intézkedés van, annak érdekében, hogy eh, a farkasokat tudják elragadni a juhokat, és hogy le- lehetővé tegyük az együttélést. Sajnálom azt, hogy a kollégáim nem voltak a nyár előtti szimpóziumon jelen, amit Pitikainen kollégám szervezett, ahol számos eh, kutatást bemutattak. Ez eh, sokkal egyszerűbbé teszi a farkasokkal való együttélést, így meg lehet védeni a farkasokat is, és eh, a farkassal gazdagabbá tehetjük a természetet. No comments. Pani No comments, eh, Hazenkamp passzol. Uh, ja, oké, ja. Ja, ein herzliches Dank. Köszönöm szépen. Én nem hiszek abban, hogy reálisan együtt lehet élni a, a farkasokkal, néha igaza van abban, hogy a farkas része a természetnek, ez így van, de az a terület, amelyről beszéltünk, ezek nem természeti területek, ezek mm, mezőgazdasági területek, nem ugyanaz, hogyha a farkasról beszélek, vagy bármilyen más madárfajtáról, nekem kevesebb a gondom akkor, hogyha az erdőben van egy vaddisznó, de nem szeretném őket látni a mezőmön. Hogyha azt szeretnénk, hogy a farkasok még inkább jelen legyenek nálunk, akkor a mezőgazdasági területünk egy részéről kell lemondanunk. Ahogy mondtuk, nem lehet tovább e- emelni a kerítéseket. A farkas egy ragadozó hogyha nem hogyha nem fog vadászni, akkor ez sem lesz jó. A természet nem hülye, még jobban el fognak terjedni akkor a farkasok igazából, még nagyobb problémával fogunk állni. Én úgy gondolom, hogy a igazi vita az arról szól, hogy halandóak vagyunk-e arra, hogy a mezőgazdasági megművelt területünket lecsökkentsük. Ausztriában vannak olyan területek, amelyek szinte ősörülnek tekintetőek, oda jól belepasszol a farkas, úgy gondolom, hogy a farkasnak a megművelt területeken nincsen helye, Természetesen fontos az, hogy a farkas megmaradjon Európában, de olyan körülmények között, hogy a minden fajtának az megfeleljen. Wyczerpaliśmy listę wystąpień pań panów posłów. Jeśli państwo pozwolicie... Engedjék meg, hogy én is néhány megjegyzéssel eh, érjek. Azt mondta az egyik képviselő, hogy tisztességes vitára van szükség, hiszen szeretnénk azt, hogyha a farkasok léteznének, de viszont egyfajta egyensúlyban. Nem szabad feszültséget kelteni azok között, akik úgy gondolják, hogy támogatják a környezet megvédését, De vannak olyanok is, akik ellenzik a farkasokat. Egyfajta egyensúlyra van szükség. A bizottság bizonyára ezzel kapcsolatban már fog beszélni a vaddisznók, a medvék, a hiúzak megtartásával kapcsolatban. valóban igazságos vitára van szükség. Nem akarjuk azt, hogy hibáztassanak bennünket azzal kapcsolatban, hogy esetleg ellenezzük a, a fajok sokszínűségét. Nem csak a fajok, az állatok biztonságát szeretnék garantálni, hanem az emberek, a turisták biztonságát is. Ez egy nagy kihívást jelent. Van egyfajta feszültség a, a környezetvédők, illetve az úgynevezett e, e, pseudoaktivisták között. És még egyszer igazságosan kell, tisztességesen kell benni ezzel a kérdéssel, és utána megoldást lehet találni. sokan úgy gondolják, hogy kiadották már a farkasokat, ez nem így van. Nikolá Natára úr kapja meg a szót a bizottság. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Köszönöm. Thank you very much. Sorry, sorry, sorry, és pan poseł Dess, bardzo przepraszam. Még Dess úr is szót kért, elnézést kérem, egy percben Dess úr, nem? Mégsem? Oké, okay. akkor folytassa. Okay, thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani Linel úrnak a tanulmányért. Úgy gondolom, hogy nagyon hasznos módon összeszedett jó néhány tényt, amely a nagy ragadozók hatásáról szól. Ugye nyilván a prezentáció után a farkasról beszéltünk elsősorban. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos felismernünk azt, hogy vannak intézkedések, amelyek valóban segítenek nekünk az együttélésben, ugyanakkor, hogyha elutasítjuk a, eleve az együttélést a ragadozókkal, akkor nyilván nem fog működni az egész dolog. Ennök úr, ön említette, hogy olyan módokat keresünk, amelyek segítik az együttélést, akkor őszinte vitát kell folytatni ezzel kapcsolatban, hogy mi működik és mi nem és adott esetben innovatív megoldásokat is találnunk kell. Gyakran a tanulmányok rámutattak a megoldások egy részére, amelyek valóban működnek bizonyos esetekben. Ugyanakkor eh, olyan esetek is eh, szerepelnek, amikor ezek, az ezek a megoldások nem működnek kifejezetten, ilyen például a rénszarvas esete, mely az érszaki országokban jellemző, vagy említeném a nyílt eh, legelőket, Eh, ahol a, eh, vagy például a magaslati eh, pásztorkodást, ahol a védőítézkedések kevésbé eredményesek. Azt hiszem, hogy ezekben az esetekben fontos átgondolni, hogy mi is a gazdálkodás történelme, hiszen hogyha biztosítani akarjuk azt, hogy legyen együttélés a nagy ragadozók és a gazdálkodók között, akkor bizony szükség van a gazdálkodói gyakorlat bizonyos módosítására is. És ahogy a tanulmány rámutatott, bizonyos esetekben ez lehet, hogy nagyon sokba kerül, ezért támogatásokra van szüksége. A támogatásokra van egyébként lehetőség a vidékfejlesztési alapokból, a, a környezetvédelmi tagállami alapokból, és ezeket a bizottság szisztematikusan jóvá hagyja ezek azok az intézkedések, amelyek a legnehezebb helyzetekben is, esetekben is lehetővé teszik az együttélést. Ez nem jelenti azt, hogy elfogadható, hogy a farkas bárhol előfordulhasson, Nyilvánvaló, hogy a farkas erdei állat, hegyi, hegyvidéki állat és bizonyos vidéki területeken él, ott van az élettere. Világos, hogy a habitat életére vonatkozó direktíva irányelv megengedi a tagállamoknak azt, hogy meghatározzák, hogy milyen élettereket rajzolnak körbe térképen, és hogy megakadályozzák azt, hogy az állatok, a vadállatok ezt elhagyva a városi térségekbe betévedjenek. Ugye azok az emberek, akik nem nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy nagy ragadozók élnek a térségükben, félnek. Ezt a félemet lehet kezelni, hiszen az emberi érzelem, az embereknek tudniuk kell arról, hogy milyen módon viselkedik az állat, Eh, hogy hogy kell viselkedni nagy ragadozókkal való találkozás esetén. Természetesen teljesen egyértelmű, hogy ez egy hosszú távú eh, folyamat, ezt nem lehet eh, egyik napról a másikra megoldani. Olyan térségében, ahol már több mint száz éve, vagy még régebben nincs farkas, ott nyilvánvalóan nagyon nehéz lesz rövid távú változást elérni. Ez egy hosszú távú befektetés, és eh, a bizottság egy jó ideje foglalkozik már ezzel. Ugye Európai Uniós szinten nagy ragadozókkal foglalkozó platformok kerültek kialakításra a tagállamokban, és igyekeznek megoldásokat találni az egyeztetés köreiben, hiszen nincs olyan megoldás, amely mindenhol működne. Nincs olyan megoldás, amely mindenfajta nagy ragadozóra alkalmazható lenne. Az Európai Parlament és az Európai Unió pilóta programjai, kísérleti programjai segítségével több tagállamban el tudtunk nagy ragadozó platformok létesítésével egyfajta egyeztetést indítani. indítani. Romániában volt ilyen például Eh, Olaszországban, Spanyolországban, és tovább folytatjuk ezt a munkát, ezt a folyamatot. Igyekszünk az érintetteket a vidéki térségekből összehozni, segíteni nekik eh, az alkalmazkodásban Ugye arra is van lehetőség, hogy eh, megbeszéljük, hogy mely a esetekben van alkalmas a halálos beavatkozó intézkedésre, tehát az, az adott egyébként védett vadállat kilövésére. Ennek vannak legális lehetőségek, és ezt nem is részletezném tovább. Köszönöm. Chciałby się usłyszeć nie tylko o wilkach, ale o problemach w ogóle w równowadze, jeśli chodzi o dziko zwierzę. Nem csak a farkasról van egy szó, hanem itt összességében egyensúlyról az állatok között. Vannak itt nagyobb problémák. Úgy gondolom, hogy ezzel a kérdéssel továbbra is foglalkoznunk kell. Meg kell keresni a megoldást. Mert a gazdálkodók ezt várják tőlünk. És nem arra van szó, hogy az egy, a fenntarthatóságot, az egyensúlyt szeretnénk ellenezni. Szeretnénk egyfajta egyensúlyt, és ezt meg fogjuk védeni. Nem, tehát mindenképpen ez egy fontos probléma. Most önnek adok szó, 10 percet kap. Mikrofon. Many, many comments. It's very nice. Nagyon sok megjegyzés hangzott el. Nagyon jó dolog, hogyha a hallgatóság érdeklődik. Mindenre nem tudok kitérni, amely elhangzott itt, azonban jegyzeteltem, és megpróbálok majd a jelentés végleges jövő hét vége felé megjelenő formájában mindenre kitérni. Egy dolog mindig visszatér. A tudósoktól nem váltuk azt, hogy a jelenlegi ö, jogszabályokon túllépjenek. Sokan azt szeretnék, hogy változások legyenek, de én nem tudok most arra kitérni, hogy milyen potenciális lehetőségek vannak erre. Úgyhogy ö, a habitát irányelv jelenlegi keretei között mozogtam. Az irányelv egyértelmű célokat fogalmaz meg. Az egyik dolog, ami nagyon jellegzetes, hogy az egész európai területre vonatkozik, itt nem csak a Natura 2000-es területeket foglalja magában, hanem az Európai Unió teljes területét, függetlenül attól, hogy Normandia, az Alpok, vagy bármi más területről van szó. A farkasokra vonatkozik a jogszabály az egész Európai Unióban. A másik dolog a szuverenitás. Arról volt szó, hogy a költségeket, előnyöket meg kell osztani. Tehát, ha a farkasokat valahova máshová akarjuk küldeni, nem pedig itt megtartani, már jogszabályokba ütközik. De ugyanakkor nagy problémát okoz a szolidaritás területén is. A szociális kutatások azt mutatják, hogy nagyon egyszerűnek hangzanak ezek a zónák. Na de hol legyen ez a zóna? Ki fogja rövidebbet húzni majd? és ez óriási problémát jelent, hogy európai szinten az állampolgároknak elmagyarázzuk ezt. Aztán jogi problémát is szül, mert nagyon sok problémát jelent az, hogyha a farkasokat ki akarjuk zárni bizonyos területekről. Ez nem azt jelenti, hogy minden egyes farkas szent és sérthetetlen. Egy dolog viszont egyértelmű, meg kell őrizni őket, és bizonyos kritériumoknak megfelelően. Van egy másodlagos szint, hogyha védelmi ö, intézkedések nem működnek. Nagyon sok országban, Európában, főleg keleten, ahol ö, vadon élnek a farkasok, teljesen normálisan lépnek föl, például Észtországban, stb. stb. Tehát ez nem azt jelenti, hogy az egész kontinensen minden egyes farkast védeni kell. De elsősorban az állatállományt kell védeni. A farkasok kilövése sokba kerül, nehéz és szociális szempontból ellentmondásos. Az integrált technikák vonatkozásában felvázolt háromszögem ugye ezt mutatta, ami a védelmi intézkedéseket illeti. A jelentés egyértelműen rámutat, a kerítés az, ami a legjobb megoldás a bárányokat illetően, ami a nyílt legelőket illeti, másfajta stratégiákhoz kell nyúlnunk, a ö, pásztorokhoz, juhászokhoz, illetve a kutyákhoz. De Európában óriásiak a különbségek a munkaerő árát illetően. Főleg a munka befektetés, illetve az anyagi befektetés, a materiális befektetés költségei között. A német juhász nyilván többe kerül, mint egy bolgár. Vagy egy bosnyák. A holland hölgy említette a kutyák kérdését. Gondolom ez fontos terület. Európa nagy részén megmaradt a juhászkodás, mert védik a bárányokat a kutyák és egyéb ragadozókkal szemben. Úgyhogy nagyon sok az előnye annak, hogyha juhászok, vagy a bekerített legelők léteznek. Ezen kívül nagyon könnyű ö, kideríteni, hogyha betegek az állatok. Tehát nagyon sok előnye van annak, hogyha bekerített legelőkön tartjuk a bárányokat. Nem feltétlenül kell, hogy ellentmondás legyen a biodiverzitás megőrzése és a farkasok között. Aki a Balkánra látogatott már, láthatta, hogy milyen szűzföldek vannak ott. Pedig rengeteg medve él ott például. Úgyhogy nem föltétlenül kell, hogy a két cél között ellentmondás legyen. Visszatérnék tehát a jelentésemre, nevezetesen arra, hogy van egy habitát élőhely irányelvünk, amely kötelezővé teszi azt, hogy a nagy ragadozókat védeni kell. Minden egyes dokumentum azt mutatja, hogy a közvélemény széles körűen támogatja ezt. Ez nem csak egész egyszerűen olyan kötelezettség, amelyeket valamilyen, ö, amelyet valamilyen ö, ö, civil szervezet tűzött zászlajára. Tehát ö, a médiákból, illetve az állampolgárok, a választóktól azt az üzenetet kapjuk, amely a szélesebb körű ö, lakosság ö, véleményétől eltér. Tehát a közvélemény nem ugyanaz, mint azok a vélemények, amelyek a jelentésekben találhatók. Gyakorlatilag erről szól a dokumentáció. Nem biztos, hogy olyan üzenetről van szó, amely könnyen megemészthető, de gyakorlatilag arról van szó, hogy a megőrzés továbbra is folytatódik. Azt gondolom, hogy pillanatilag most ennyit tudtam elmondani válaszként, de nagyon sok érdekes dolgot felvetettek, és mindenképpen megpróbálom ezeket a jelentés végső stádiumában belefoglalni az anyagba. Köszönöm. Egy kis időnk még maradt, ha valaki szeretne még megjegyzést tenni, akkor azt érdeklődve meghallgatjuk, és igen, tessék. Specifikus kérdésem lett volna. Tudom, nagyon sok kérdés érkezett, de azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne a hiúzokat újra bevezetni Észak-Kelet-Angliában. Ön mit mondana a gazdálkodóknak, Észak-Kelet-Angliai gazdálkodóknak, akik aggódnak e miatt? Válasz. A hiúzokkal kapcsolatos vita, főként az Egyesült Királyságban eléggé ö, naív volt ez a véleményem. Egy naív, ezt a vitát egy ö, civil szervezet ö, kezdeményezte, és ö, én úgy gondoltam, hogy a, a civil szervezet elég optimista képet festett, ha megnézzük azt, hogy hogyan tartják a, a juhokat Észak-Angliában, ezek főként dombokon legelnek, és úgy gondolom, hogy ez inkább regionális szintű problémáról van szó. A újból újbóli megjelenítése Angliában Nagy-Britániában túlságosan sok konfliktust jelentene, költséges lenne, nehéz lenne. Én azt mondanám, hogy meg kell ezt komolyan vizsgálnia a kormányzati szerveknek, és a hiúzók újbóli bevezetése egy olyan kérdés, amivel egy civil szervezet nem foglalkozhat. A ragadozók újbóli megjelenítése bárhol az egy kormányzati feladat. És igazából ez egy kicsit már válaszol azokra a kijelentésekre is, amelyeket néhányan felvetettek. A ragadozók újbeli megjelenése óriási kihívást jelent. Ez egyértelmű. Ez nem csak arról van szó, hogy valamit hozzáadunk, valami, ez egy óriási váltást jelent. A kérdés az az, hogy hogyan váltjuk valóra ezt a változást. Az Egyesült Királyságban önök választhatnak, senki nem kényszerít önöket arra, hogy a híúzokat ismételten megjelenítsék. Ez egyfajta választást jelent, ez lehet, hogy működőképes lesz, de nagyon őszintén meg kell vizsgálni azt, hogy tényleg ezt akarják-e. Dalaja asszony. Köszönöm, elnök úr. Be kell vallanom, hogy az utolsó előtti hozzászólásá miatt kell néhány gondolatot elmondanom de tudja, a körülményeknek megfelelően a, a közvélemény változik. Hogyha esetleg a, a városokban megjelenik a farkas, megváltozik a közvélemény is. Látjuk, hogy hogyan változik már a, a vaddisznókkal kapcsolatban is, mert néhány évvel ezelőtt védeni kellett őket, de most már megjelentek a városaink központjában, úgyhogy változik a közvélemény ezzel kapcsolatban is. Tehát jó, rendben van, ott van a környezetvédelmi állat, jóléti kérdés, ezeket figyelembe vesszük, de mi lesz a parasztok jólétével? Mm, just one of the areas of a search I have on the side here is... Nos, ugye ez egyik kérdés az a természetvédelmi paradigma változása. Ugye a természetvédelem egyre szélsőségesebb megítélés alá esik, egyre jobban szórnak a vélemények. Korábban az volt az elképzelés, az a korábbi elképzeléseket egyre kevésbé fogadja el a közvélemény. A vannak, akik tulajdonképpen fundamentalistábbá válnak, és mindenképpen védeni akarják a vadállatokat, mások egyre inkább az emberek igényére koncentrálnak. Egy szélsőségesebbé vált a vita tulajdonképpen. Úgy gondolom, hogy pragmatikus megközelítése van szükség, és idővel ez meg is található, de addig még nagyon sok időnek el kell tennie, egyetértek, és azt gondolom, hogy, hogy, hogy a konfliktusok egyelőre szélesedni és mélyülni fognak. Köszönöm, elnök úr. Két megjegyzésem lenne. Az első bizottsági válaszhoz kapcsolódik, mert a közös vita után lesz válasz a bizottság részéről, vagyis javítani kell a mezőgazdasági gyakorlatokon. Na de hát akkor vége lesz a nyílt legeltetésnek, gondolom ismerik a Rockfortot, kiváló sajt, meleg szívvel ajánlom, de ehhez extenzív állattenyésztése van szükség. Mert egyébként az intenzív ö, állattenyésztés ö, keretén belül ezt nem tudják előállítani. Úgyhogy a realitásokat kell figyelembe venni, hogy mi történik a Piamonban és egyéb területeken. Én úr, amikor a biodiverzitásról beszél, akkor mi a helyzet a Pireneusokban található farkassal? De hogyha bekerül oda újra a farkas, akkor eltűnnek az állattenyésztők. Ki fogja eldönteni, hogy mi legyen az egyensúlyjal? Mi a helyzet a Piemonban és, az, és a hegyekben. Nem tudom, hogy lehet-e globális válaszokat adni ezekre a problémákra. To dobro środowiskowe i kulturowe w naszych górach. Hmm. One minute for... A hegyekben van e, kulturális, illetve természeti e, érték is. Question about European politics at the highest level. Okay. Dorfman képviselő. Úgy gondolom, hogy mi nem biológusok vagyunk itt, hanem politikusok és jogalkotók. Ami miatt én csalódott vagyok a mai vita miatt, az az, hogy létezik a, flóra-fauna habitát irányelv, számos jogszabály van. A kérdés az az, hogy hogyan lehetne módosítani ezt az irányelvet, és van, aki azt mondja, hogy nem lehet ezt módosítani, mert létezik a Berni egyezmény. Nézzük meg Svájcot. Nem csak, hogy aláírták a Berni egyezményt, hanem ők a letéteményese is ennek, és a 90-es években, amikor mi is elkezdtünk foglalkozni ezzel, akkor nagyon sok törvénymódosítást hoztak létre, volt még egy másik változtatás is, amiről beszélt a Nemzettanács Svájcban, hogy úgy változtassák meg a farkasokra változó szabályokat, hogy ez megfeleljen a Berni Egyezménynek, ez 93-ban történt, 92 óta viszont mi semmit sem változtattunk, pedig azóta megkettőződött a farkasok száma. Azt mondta el a bizottság, mert már százszor hallottunk, ez nem visz bennünket előre. Azt várjuk a bizottságtól, hogy végre álljanak elő egy értelmes farkaskezelési tervvel, amely tényleg az együttélés szolgálja, ez nem történik meg jelenleg. A vidéken élők, a ragadozók kor nélküli szaporodását nem szeretnék. Dantán képviselő. Je viens d'une région én olyan régióból származom, ahol 21 éve tért vissza a farkas. Úgyhogy 21 éve foglalkozom ezzel a témával ilyen-olyan módon. A mezőgazdasági minisztériumban 7 éve foglalkozom a miniszterekkel együtt ezzel a témával. Valaki összehasonlította ezt a vaddisznóval. Nálunk 1970-ben jelent meg az első. Tavaly 4300-at lőttek ki a vadászok. Nem volt semmiféle közvélemény reagálás, mert nagyon sok kárt okoztak. A farkas rendkívül intelligens állat. Előbb-utóbb képes minden megoldást kikerülni. Azt mondják, hogy tegyünk kerítést, legyen kutya, legyen juhász. Ma már nincs juhász. Az eredmény az, hogy mindezek ellenére, ráadásul a turisták, és általában a turisták világa nem fogadja azt, hogy kerítések legyenek, kutyák legyenek, akik védik a, a, a juhokat, és a farkast ugyanígy tekintik. Tehát minden negyed évben mindenütt valahol van egy olyan jellegű per, amely ezzel foglalkozik, hogy megharaptak valakit. A farkas a biodiverzitás csúcsán található állat, ezt el kell fogadni, amely rendkívül intelligens viselkedése, az a brutalitás, ahogyan fellép, teszi azt, hogy nagyon nehéz fölvenni vele a harcot. Ugye beszéltünk területekről, ahol a farkas megél. De csak egy ideig, mert még a vadászok is arról panaszkodnak, hogy a vad természet visszahúzódik. Nem tudom, vannak nemzeti parkok Franciaországban, és amikor Szavoába látogattunk, az igazgató elmondta, hogy egyre kevesebb állat él ott, mert a farkas elvégezte feladatát, hiszen az összes többi állat gyengébb nála. Április-májusban nem sok a kár, mert a kicsik a vadállatok között találhatók, és aztán jönnek a juhok, aztán a szarvasmarhák, vagy valamelyik nap még egy lovat is megtámadtak. És végezetül Dess úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek én is. Néhány éve Kelet-Tirolban voltam, ott egy fiatal család gazdálkodik, három gyerekük van, és azt mondta a tulajdonos, hogy a családjuk már 500 éve ezen a farmon él, hogyha megjelenik eh, a farkas itt, és elviszi a juhunkat, akkor azonnal eh, abba hagyjuk itt a gazdálkodást. Elmegyünk innen, nem akarunk semmilyen fajta káterítése. Minden jutnak van neve, és hogyha a farkas megtámadja őket, akkor mi eltűnünk innen. Państwa, ja myślę, że tak, że będziemy kończyć. Akkor ezzel le is zárjuk, és megadom még ennek a szót röviden. Még Schreier asszony. Ja, for, ja, for, Igen, elnök úr, egy konkrét kérdésem lenne. Azt mondja, hogy 20 ezer um, farkas van, szerintem sokkal több van. 8 kölyköt kapnak, hogyha kiszámoljuk, akkor láthatjuk, hogy mekkora az arányuk. Ezek a tények. Hol vagyunk lemaradva? A habitát irányában is benne van az, hogy állománykezelés szempontjából le lehet lőni az állatokat. Más fajták esetében ezt megtesszük, más fajok esetében ezt megtenjük. Például a vad disznók esetében de például Hollandiában gondot jelentenek a libák. A vaddisznók esetében ugyanez a helyzet. Előre kell tekintenünk. Konkrét kérdésem van önhöz, mint emberhez. Ön kutatóként inkább a farkast támogatja, vagy a juhokat, vagy a jutenyésztőt, aki minden nap félelemmel megy a legelőre itt csak a juhokról van szó, de itt vannak a, a borjuk, és Lengyelországban gyerekeket is megtámadtak a farkasok. El kell ezen gondolkodni, és ez nem azt engem nem minden érint meg, de szerintem itt egy kicsit a józanságot is félre kell tennünk. Azt mondják, hogy sok embert ez nem érdekel, de elmondhatom, amikor az emberek látták a képeket a támadásokról, akkor az emberek teljesen másképp kezdtek el gondolkodni. Proszę Państwa, e, nasz gość, nasz ekspert nie jest stroną w tej dyskusji. Stroną raczej musimy... Szerintem a vendégünk egy senki oldalán nem áll a a szakértelm mével azt támogatja, hogy a munkák könnyebb legyen, így kell ezt értelmezni. Most értek vissza a képviselőink a nyári születről, sokat találkoztak választókerület képviselőivel, látnia kell azt, hogy emiatt ilyen különleges most a hangulat, ne vegye ezt magára. Köszönjük önnek az ösztönzés, az információkat, amiket adott, és visszatérünk majd még erre a vitára. Még ön is szót kért? Új, pardon, új quelques secondes, j'avoue que je suis... Igen, elnézést. Elnök úr, szakértő úr, én szeretném mondani, hogy szépek a nyilatkozatok, beszéltünk az együttélésről, a az egyensúlyról, de hát mi a konkrét megoldás? Ha mondjuk egy katalógust kellene készítenie ma, hát nem hiszem. De én még semmit nem hallottam. Jó, oké, legyen kerítés. Lehet ezt jónak vagy rossznak tartani, de azt gondolom, hogy bölcsen, pontosított, és azt mondta, hogy talán a, az Alföldön lehet hatékony a kerítés, de a hegyekben nem. Mi a helyzet a kutyákkal? Én végül is megállapítom, hogy szaporodnak a farkasok, szerintem nem fog soha megváltozni a természete, a farkas mindig megtámadja majd a bárányt, és ugye látjuk őket a Pireneusokban, átlépik a határokat, Spanyolországból átjönnek Franciaországba, úgyhogy rendkívül összetett a kérdés, mert utaznak. De próbáljuk meg. Én nem igazán értettem, hogy mit javasolt az Európai Bizottság, milyen alternatív mezőgazdaságot. Úgy gondolom, hogy rendkívül konkrétan kell fogalmaznunk, mert egyébként a vita nem ér semmit a turistákkal, a gazdákkal persze, és csatlakoznék a kollégákhoz. André kollégának van egy nagyon érdekes információja. Igen, köszönöm elnök úr, hogy a végszó jogán hozzászólhatok. Nos, ami a legeltetést illeti, 18 óra 30-tól nem tudunk beszélni. Jó, tehát a Lozer vidékén, de hát ugye mások is képviseltetik itt magukat, a fiatalokkal uh, foglalkoztak egy középiskolában, és kiváló eredményeket értek el. Uh, hogy milyen fontos ez, beszéltünk ugye a metropol jellegről, ez olyan vita, amit szívesen lefolytatunk, e, és nagyon fontos, hogy legyen idő e, az eszmecserére. Szeretettel meghívom önöket, lehetne egy kis kóstolót is tartani a helyi termékekből. Köszönöm szépen. Two minutes for you. Okay. Két perc. Nos, még egyszer köszönök mindenkinek minden visszajelzést. Megértem, hogy amikor a környezetvédelem és a mezőgazdaság egymással beszél, akkor gyakran keresztbe beszél és elbeszél egymás mellett, hiszen más kiindulási pontból indulunk ki. A dokumentumot mindezek, az elhangzottak fényében át fogom fogalmazni. Sok minden talán homályban maradt, amit érdemes kifejteni, konkrétabb leszek az intézkedésekről, konkrétabb leszek a ajánlásokkal kapcsolatban, és a farkas állomány kezelésével kapcsolatos dolgokra sokat fogok beszélni. Az európai országok fele nagyon aktív módon menedzseli, irányítja a farkas állományt, tehát gazdálkodik a farkas állománya gyakorlatilag úgyhogy 10-14 eh, napon belül új jelentés fog önök elé kerülni, amely a kérdéseinek egy részére válaszolni fog. De soha nem lesz olyan megoldás, amely mindenkit kielégít, ami a fárasokat illeti. Egyetlen célunk lehet az, hogy ezt a konfliktust civilizált, hivatalos csatornákba tereljük, máskülönben soha nem állapodunk meg az eredményben. Elnök, köszönöm szépen, akkor ezzel gyakorlatilag lezárjuk az ülésünket, és jó megoldást kell találnunk a farkas állomány kezelésére, de ugyanez igaz más ragadozó állatokra is, és úgy gondolom, hogy igazi konfliktus nincs a környezetvédelem és a mezőgazdászok között, a gazdálkodók között, hiszen a gazdálkodók a környezet érdekében tevékenykednek, ők a letéteményesei a környezet vélemények, úgyhogy céltalan konfliktusokat ne teremtsünk. Hónap fontos témára fogunk beszélni délelőtt. A közös agrárpolitika jövőjéről. Kilenckor találkozunk, szép estét mindenkinek. Köszönöm, hogy eljöttek. Kettő perccel az előjött idő előtt végeztük el a munkánkat, és még fontos vitát is le tudtunk bonyolítani. Köszönet mindenkinek, köszönet a vendégeinknek, köszönet a tolmácsodnak, mondja az elnök. 9-kor találkozunk.